Buongiorno, vi prego di prendere posto. Allora iniziamo subito. Jó napot kívánok, kezdjük is meg az ülést. Még adunk néhány percet a kollégáknak. Kérdezem, hogy vannak-e a kollégák részéről kifogások a napirend elfogadását illetően azon sorrendben, ahogyan a napi rendet közzétettük, van-e kifogás ezzel szemben, hozzá kívánna valaki szólni, nem, akkor ebben az esetben a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Ezen kívül kérem, hogy fogadjuk el a szeptember 17-18, illetve szeptember 24-e és október 14-i jegyzőkönyveket. Hogyha nincsenek ellenvetések ezekkel szemben sem, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük rendben. Akkor mielőtt megkezdenénk a mai meghallgatást, emlékeztetnék rá, hogy a mai ülésünket az Európai Parlament honlapján direktben, élőben közvetítjük. 17 óra 30-tól ugyanebben a teremben kerül sor zárt ajtók mellett a Krím szakbizottság koordinátorainak ülésére. Kezdjük is meg a mai meghallgatást. Múlt héten Olaszországban jártunk, nagyon érdekes meghallgatásokat folytattunk le három napos rendezvény volt Olaszországban, és most visszatérünk ide Brüsszelbe. Különböző blokkok vannak. Az első blokk keretében, amely a pénzmosás ellenében a pénzügyi rendszer védelmével foglalkozik, Meghallgatjuk majd Tom Nilant, a pénzügyi akciócsoport titkássága részéről, aki bemutatja majd a Gáfi új ajánlásait a pénzmosással kapcsolatosan. Ezt követően Ugo Bassi következik az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága részéről, aki bemutatja majd az Európai Unió pénzmosás elleni jogszabályainak fejlődését a GAFI ajánlásaira tekintettel. A vita következőként zajlik, 10 percet kap minden előadó, aztán a képviselők két-két percet kapnak, koordinátorok és jelentéstevők, ezt követően válaszolnak előadóink, és hogyha van rá lehetőség, akkor lesz egy második forduló is, a, amelyet válaszok követnek majd az előadók részéről. Mielőtt megkezdenénk, szeretném felhívni a figyelmüket egy szempontra, mielőtt megadnám a szót az előadóinknak. Hivatalos sajtóközmények szerint szombatról Szicília tartomány kormányzójává vált Rosario Crocetta kollégánk, Kértük, hogy legyen ma itt jelen Krocsetta úr, hogy üdvözelhessük itt a Krím körében. Sajnos kötelezettségei miatt nem volt erre lehetősége, de azt kérem, hogy az SND frakció meg, tegyen meg mindent, hogy megválasszák majd a szakbizottság első alelnökét helyére. Tehát Elsőként Tom Nealon kap szót a pénzügyi akció, akciócsoport titkársága részéről. A pénzmosás ellenes egységről van szó. Tíz percben adok önnek szót, ezt követően rögtön Bassi úr következik, tessék. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan azt minden bizonyal tudják, az FATF egy olyan testület, amely a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés során standardokat, szabványokat szab meg, szeretném kidolgozni, kifejteni ezeknek a fő elemeit. Először is megvilágítanám a hátterét, annak, hogy miért is léteznek ilyen szabványok. A pénzmosás egy nagy horderejű probléma, és a bűncselekményekből származó jövedelmek a világ GDP-nek nagyon jelentős részét teszik ki, de sajnos csak ennek kis részét sikerül megakadályozni az ENSZ kábítószer ellenes hivatala becsléseket adott ki a tavalyi év során, és azok is jelzik, hogy ez egy nagy horderejű probléma. A pénzügyi intézkedések pedig meglehetősen hatékony módját eh, jelentik ennek a fellépésnek. Itt eh, ugye általában a bűncselekményekből származó jövedelmek 72%-áról beszélünk, és hogyha hatékony intézkedéseket hozunk, akkor hatékony, neked a, hatékony lehet a fellépés a szokványos rendészeti fellépés mellett. A pénzügyi hírszerzés hatékony lehet, illetve a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzása is nagyon komoly, elrettentő hatást válthat ki a terrorizmus finanszírozása ellen irányuló intézkedések pedig egy olyan környezetet teremtenek, amelyben a terroristák nehezebben fejthetik ki tevékenységüket és így jobban lehet a pénzügyi rendszer integritását is védeni. A pénzmosás elleni pénzügyi akció munkacsoport a 90-es években, a 80-as évek végén jött létre, főleg a kábítószer kereskedelemből származó jövedelmek pénzmosása volt a fő, fő súlypontunk. 2001 óta pedig a terrorizmus finanszírozásával szemben is felléptünk, és a tömegpusztító fegyverek finanszírozása is hatáskörünkbe tartozik. Létrehozt egy munkacsoportként működünk, ami azt jelenti, hogy jogalkotási hatáskörünk nincs, tehát a tagállamok önkéntesen a, vehetik át az ajánlásaikat. Nem kötelező erejű jogalkotásról van itt szó. Megszabályoz, meghozzuk a különböző szabványokat egy hatékony és jól kidolgozott szakértői értékelő mechanizmussal együtt, és ez alapján próbálunk választ adni a pénzügyi rendszer integritását fenyegető eseményekre. És egy nyomonkövetési rendszer is létezik, van egy fekete lista is. Az elmúlt két év során a az FATF ajánlások felülvizsgálatával foglalkoztunk, annak érdekében, hogy ezek hatékonyságát javítsuk, és hogy megoldjunk olyan kérdéseket, amelyeken nehéz, illetve gyenge volt a végrehajtás, és hogy naprakész legyen ez a rendszerünk értékeléseket is elvégzünk a tagállamokról, és a társértékelő jelentés, társértékelő folyamatunk 2014 elején veszi útból kezdetét, Spanyolországgal kezdődik ez és azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy a nemzeti rendszerek mennyire hatékonyak. Nem csak azt nézzük, hogy a jogszabályok, illetve az intézmények technikailag megfelelnek-e a szabványainknak. Látható itt a képernyőn, hogy kik a tagok, 34 tagállamunk van, és két regionális szervezet, az Európai Unió is saját jogán tagja a szervezetünknek. Az EU tagállamai közül 14-en közvetlenül tagjai az FATF-nek, de hogyha a globális hálózatot megnézik, akkor ebbe látható, hogy 8 regionális szervezet is támogatja a munkánkat. Itt láthatják, hogy más EU tagállamok a Manivalnak tagjai. a szabványok, amelyeket lefedünk, kiterjednek arra, hogy hogyan tudunk hatékonyan fellépni a terrorizmus finanszírozásával és a pénzmosással szemben. Nem szeretnék kitérni az összes részletre, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy elvárjuk a tagállamoktól, hogy a rendészeti felépés terén kellő jogszabályokat hozzanak a tagállamok, megelőző intézkedéseket a pénzügyi intézményekre vonatkozóan, a kaszinókra, illetve az egyéb vállalati szervekre, felügyelni kell a kötelezettségeket, és olyan közjogi testületekre van szükség, amelyek készek a pénzügyi hírszerzési információ kezelésére specifikus intézkedésekre van szükség, hogy például a különböző társaságokkal kapcsolatos visszaéléseket is megelőzzük, és biztosítsuk a hatékony nemzetközi fellépést, együttműködést. Vannak változások, amelyeket eszközöltünk az év elején. És ha megnézzük a koordinációt, akkor láthatják, hogy egy együttműködési keretre hosszú ideje szükség van, hiszen nagyon fontos a különböző állami szervek közti együttműködés. A pirosan szedett szöveg rámutat arra, hogy melyek az új követelmények a felülvizsgált szabványokban egy, egy kockázatalapú megközelítést alkalmazunk. Most elvárjuk a tagállamoktól, hogy értékeljék a különböző pénzmosásra kapcsolatos kockázatokat, amikor kidolgozzák a szabályokat, illetve amikor sor kerül a pénzügyi intézmények felülvizsgálatára, felügyeletére, és amikor a forrásokat odaítélik. A kockázatalapú megközelítés egy további terhet ró a központi hatóságokra és nagyon sok tagállam most kezd megbirkózni csak ezzel a feladattal. Ugyanakkor egy hatékonyabb pénzmosás elleni rendszerre van szükség, és ez a pénzügyi szervezetre is kisebb, kisebb kockázatot jelent. Ami az elkobzást illeti, ez tulajdonképpen a központi része az FATF szabványoknak, Fontos, hogy a bíróságok a bűncselekményekből származó jövedelmeket elkobozhassák, és végrehajthatóvá váljanak a jogszabályok. Egy nagyon fontos változás, amelyet az évelején eszközöltünk, ez az, hogy az adózással kapcsolatos az adógyi bűncselekményeket is az alapbűncselekmények közé soroltuk a pénzmosás szempontjából. Nagyon sok tagállam a gyakorlatban ezt már végrehajtotta, tehát ez pusztán néhány országra vonatkozik, amely felsorolja, hogy a pénzmosás szempontjából melyek az alap bűncselekmények. Itt ez a változás pusztán két szót jelent, ugyanakkor ennek nagyon messze menő hatása lehet, mert azon országok, amelyek korábban ezt a fajta együttműködést nem hajtották végre, most már ezen túl meg fogják tenni és jogi értelemben hozzáférés kell biztosítsanak az ilyenfajta információhoz. Tehát ennek nagyon komoly hatása lehet. Ami a terrorizmust, illetve a tömegpusztító fegyverek terjedésével kapcsolatos finanszírozást jelenti, említettem, hogy a terrorizmus finanszírozásával szembeni fellépés nagyon fontos, és megköveteljük azt, hogy a terrorizmus finanszírozása bűncselekmények minősüljön a tagállamokban, és célirányos pénzügyi szankciókat foganatosítsanak a tagállamok, és vannak konkrét biztosítékok is a non-profit ágazatra vonatkozóan. A fő változás, amelyet végrehajtottunk idén, ez a e, proliferáció finanszírozására vonatkozik. Egy új ajánlást fogalmaztunk meg, és ennek az a célja, hogy az ENSZ biztonsági tanács által hozott intézkedések az Irán és az észak-koreai atomfegyver programokra vonatkozóan hatékonyabbak legyenek. Ez egy rendkívül fontos kitétel, amikor az ilyen intézkedések végrehajtásáról van szó. Ami pedig a megelőző intézkedéseket illeti, a pénzügyi intézmények, illetve a szakmai szervezetek ezeket megkövetelik. Nagyon fontos mindez. Vannak olyan intézkedések, amelyek az érintett személy önazonosságának meghatározásával kapcsolatosak, azonosítják az általa kivitelezett pénzügyi tevékenységet. Vannak a bankok által végrehajtott belső ellenőrzések is, például az átutalásokkal kapcsolatban. A piros rész láthat, láthatóvá teszi azt, hogy melyek az új alállások a politikai közszereplőre, közszereplőkre vonatkozóan, például államfők, magas beosztású kormányzati tisztviselőkre vonatkozóan. Ez őrájuk vonatkozik a változtatás. És az év kezdetén munkán kiterjedt arra is, hogy a különböző társaságokra, a jogi személyekre vonatkozó ajánlásokat frissítsük. Hosszú ideig azt követelték meg ezek az ajánlások, hogy most már ezek az ajánlások elvár, jelölik azt, hogy a különböző tagállamoktól mit várunk el, milyen részletes feladatokat várunk el. Végezetül pedig, ami az FATF szabványokat illeti, ezek a hatóságokra vonatkoznak, a rendészeti szervekre vonatkozóan. Ezeket bővítettük, de lényegesebb változást nem illesztettünk ide. Végül pedig, ami a nemzetközi együttműködést illeti, az új követelmény arra törekszik, hogy bizonyos gyakorlati akadályokat elmozdítson az útból, mert ezek akadályozták a nemzetközi együttműködést az elmúlt nyolc évben, amikor is a különböző államokat értékeltük, és most előtérbe kerülnek a gyakorlati követelmények, noha az alapelvek magukban nem változtak. Ez lenne röviden egy áttekintés arról, hogy mit tartalmaznak az új ajánlások. Azt hiszem, hogy elmondhatom még azt is, hogy számunkra és a tagállamok számára a súlypont most az lenne, hogy biztosítsuk, hogy a nemzeti jogszabályokban megfelelően tükröződjenek ezek az ajánlások. Köszönöm. Grazie, Tom adesso... Köszönöm szépen. Most pedig Uvo Bassi kap szót az Európai Bizottság belső piaci főigazgatósága részéről. Tessék önni a szó, igazgató úr. Köszönöm önök, asszony. Angolul fogom tartani a beszámolómat, hogyha megengedik. Köszönöm, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Először is rövid eh, beszámolom a két dologról szeretnék beszélni. Először is eh, elmondanám azt, amit elmondhatok a az pénzmosás ellen európai keret átdolgozásáról, hiszen eh, keményen dolgozunk azon, hogy egy új javaslatot minél hamarabb elfogadjunk, éppen azért, hogy végrehajtsuk azokat az új elveket, amelyeket ezért februárjában módosítottak, az FATF, tehát a pénzes elleni akciócsoport új elveit, a másik pedig az Európai Bizottság politikai gondolkodásának a hátterét vázolnám fel, de csak nagy vonásokkal, eh, hogy mire épül majd az új javaslatunk. Illeszkedve a mai meghallgatás témájához, célunk az, hogy működjön és jól működjön a működő belső piacon mindez az új szabály keret. Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni azonban az önök bizottságának a, a munkáját. Mennyire fontos ez, hiszen a célunk közös, az, hogy egy hatékonyan működő szabályozó, szabályozási keretet teremtsünk. Az Európai Unió intézményeinek mindig együtt kell dolgozniuk, együtt kell működniük, de főként ezen a területen kell külön erőfeszítéseket tenni a szorosabb együttműködés terén, ahogy azt Tom is az imént jelezte. Óriási problémáról van szó. Elképesztő méreteket ölt, a pénzmosás, megpróbálunk mindent telhetőt megtenni, a globális és európai szintű erőfeszítések eredménye hogy is fogalmazzak. Ösztönző, ugyanakkor a számok magukért beszélnek, igen, csak ijesztő adatokról van szó, és ugyan eh, a Tom által idézett források szerint ezek a számok, a fetartóztatott eh, összegek egy százalékát adják maximum az összes eh, pénznek és legalábbis amennyire mi becsüljük a pénzmosás mértékét a globális szinten. Tehát meg kell többszöröznünk az erőfeszítéseinket ezen a téren, természetesen erre készen állunk. Az FATR, tehát a pénzmosás elleni akciócsoport szerepe természetesen rendkívül fontos, mi szívesen segítjük a munkájukat, szívesen eh, látunk bármiféle együttműködést, itt a párhuzamosság nem átfedést, megkötözést jelent, Közös a célunk, hogy minél magasabb szintű normákat vezessünk be, és ezeket minél egységesebben, hanem is teljesen egységesen alkalmazzuk világszerte. A szerepünk főként az, ahogy azt említettem, hogy biztosítsuk, garantáljuk, hogy európai szinten a lehető legjobb módon e, ütesüket gyakorlatba ezeket a normákat. Pontosan ezen dolgozunk, e, azáltal, hogy a pénzmosás ellen irányelv átdolgozásán dolgozunk. A belső piacon persze sajátos kihívással kell szembenéznünk, azzal, hogy egy olyan nyílt belső piacon kell mindezt elérnünk, ahol a, az emberek, a munkavállalók, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlását továbbra is biztosítanunk kell. Tehát, hogyha bármiféle újabb ellenőrzési szintet Eh, próbálunk vezetni, amely ezen szabadságjogokat korlátozná, akkor bizony nagyon körültekintően kell eljárnunk, hiszen meg kell találnunk az arany középutat, a szabadsági jogok érvényesülése, illetve az ellenőrzés szigorúsága és szükségességek között. Márpedig az ellenőrzés fontos, ezt a mai nap során majd látjuk. Ez a mi sajátos kihívásunk, ettől olyan nehéz a mi feladatunk, és vannak külön konkrét, speciális eh, nehézségek is, amelyek egy-egy eh, amely Európára vagy egy, egy európai országra eh, sajátosan vonatkozik. Az új szabályozási keretben, amely egy bizottsági javaslat keretében fog nem sokára napvilágot látni, és természetesen a parlament és a tanács részéről azt várjuk, hogy minél hamarabb elfogadják ezt. Tehát az új rezsim, az új rendszer főeleme az lesz, hogy egy preskriptív előíró megközelítésről egy kockázat alapú megközelítésre térünk el. Tovább kell lépnünk azon a megközelítésen, amikor csak egyszerűen kipipáljuk ezeket a dolgokat kipipáljuk a különböző kis karikákat, ez a tickbox megközelítés, ezen túl kell lépnünk, nem a, fel kell mérnünk a kockázatokat, látni kell, hogy kik az érintettek, kik a, a, azok, akik a szabályok alkalmazásában különböző szinten részt vesznek. Ezen szereplők felelőssége egy úttal jelentősen megnő, egy félautomatikus kipipálási rendszerről átállunk tehát egy kockázat alapú megközelítésre. Egyetértünk az FATF-fel a pénzmozsás elleni akciócsoporttal teljes mértékben, hiszen így jóval hatékonyabb, jóval olcsóbb lesz a rendszer működtetése várakozásaink, reményeink szerint. Nem ez az egyetlen új eleme az új keretnek, de az egyik fő eleme, mi bizonyos területeken még az akciócsoport, az FATF eh, javaslatain túlmenően eh, ambiciózusak is szeretnénk lenni. Például mik azok a területek, amelyekre kiterjed majd az új jogszabály hatája? Hadd hozzak csak egy példát. A szerencsejátékra is szeretnénk, ha kiterjedne ez, nem csak a kaszinókra, ahogy azt az akciócsoport az FATF javasolta, mert úgy véljük, hogy a, a szerencsejáték különösen komoly problémát jelent az Európai Unióban ezen a téren, illetve bizonyos kérdéseket még tisztázni kell, hogy a lehetőleg átláthatóbbak legyenek a tranzakciók, például a kedvezményezett eh, tulajdonjog kérdése, erre majd visszatérünk. A szankciókat is szeretnénk hatékonyabbá tenni, illetve a szankciók érvényesülését elsősorban, hiszen hiába van szabály, hogyha a szabályt nem megfelelően alkalmazzuk, és nincsenek elrettentő szankciók, akkor teljesen felesleges egyáltalán egy szabályozási keretet elfogadnunk. Ezért a célunk az, hogy ezek a szankciók valóban úgy működjenek, ahogy azt elképzeltük, illetve szeretnénk, hogy az egész rendszer összességében hatékonyabban működne. Ezt különböző eszközökkel lehet elérni, például azáltal, hogy garantáljuk, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai ne csak megfelelőek legyenek, hanem ezeket a megfelelő jogszabályokat korrekt, megfelelő módon alkalmazzák a tagállamok. Ez kinek a felelőssége? Elsősorban tagállami hivatalos szerveké. Az ESMÁN-nak eh, például szeretnénk a lehető legnagyobb mértékben új hatásköröket adni, annak érdekében, hogy ne csak a a, a jog, ne csak arról legyen szó, hogy a jogszabályt, a keret jogszabályokat ugyanúgy értelmezzük, ugyanazokat az elveket alkalmazzuk, ugyanúgy, ugyanazt értjük ugyanazon a fogalmon, hanem ezen túlmutatóan fontosnak tartjuk azt is, hogy a nemzeti illetékes szervek, hatóságok mögött ott álljon és felügyelje, hogy ezek a tagállami szervek elvégzik a feladatukat korrektül. Ez lesz tehát az a, az új keret, amely az ESMA-nak, az Európai Bizottságnak, illetve a tagállami hivatalos szerveknek új eszköztárat jelent majd a pénzmosás elleni fellépésben. Most dolgozunk a javaslaton, a hatástanulmányt már elvégeztük, ez a javaslattal együtt kerül majd ehm, nyilvánosságra. Most finomítjuk még a javaslat apró részleteit. Várhatóan, persze mindig nagyon nehéz konkrét dátumokat mondani, de várakozásaink szerint, legalábbis hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a javaslat elfogadása 2013 elejére várható miután a javaslatot elfogadta az Európai Bizottság, a kollégium, eh, akkor a jogszabály alkotókon, a parlamenten és a tanácson a sor tőlük, és azt várjuk, hogy hatékonyan eh, együttműködve 2013 végére eh, elfogadják ezt az új szabályozási kertet. Tudjuk, hogy ez ambiciózus terv, de szerintünk megvalósítható, tartható menetrend ez. Még 20 másodpercen van hátra. Ezt pedig ezt a negyed percet visszaadom az elnök asszonyunknak ajándékként. Parancsolja. Grazie, direttore. Adesso apro. Köszönöm, igazgató úr. Azonnal meg is nyitom a vitát. Két percet kap mindenki. Kezdjük Jakolin úrral, a jelentéstevővel tessék. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok a két percen belül maradni, ahogyan a két előadó is megtette ezt akiket éppen most volt módunk meghallgatni. A pénzmosás kérdését illetően, amely kapcsolódik a korrupció, illetve a szervezetbűnözés kérdéseihez, az elmúlt napokban vitáztunk ezekről a kérdésekről Olaszországban is ezen delegáció keretében az elmúlt héten. Van itt egy olyan kérdés, amely a fekete listás országokhoz kapcsolódik. Ezek nem kínálnak megfelelő garanciákat, ezek az országok. Aztán ide kapcsolódik a jogszabályok egymáshoz való közelítése is az egyes országokban, és itt van a szankciók, az elrettentő, hatékonyabb szankciók kérdése is. Gyakran vannak szankciós jogszabályok, de ezeket nem alkalmazzák megfelelően, és erre kell tehát ösztönöznünk a tagállamokat. Az éppen elhangzott előadásban hallhattunk a kockázatokról a kötelezettségek helyett. Erről szeretnék egy kicsit többet hallani, igazgató úr. Van még egy másik kérdésem. Az úgynevezett autó az ön pénzmosás. Egyes országokban vannak erre vonatkozó jogszabályok, másokban nincsenek. Egy közös európai jogszabály e tekintetben bizonyosan hasznosnak bizonyulhatna. Elnök, köszönöm Jakolino úr. Most pedig kezdjék a koordinátorokkal a következő kört. Fajon asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a két szakértőnek ehhez a remek előadáshoz. Néhány észrevétel a mai meghallgatással kapcsolatban a pénzmosást illetően. Ez a legtöbb profitot hozó bűncselekmény az ENSZ adatai szerint 2009-ben. Ez körülbelül másfél milliárd dollárba került. A jelenlegi pénzügyi válság megmutatta, hogy itt egy olyan bűncselekményformáról van szó, amely esetében a legfontosabb globális pénzintézetek is bevonásra kerülnek, Roberto Vanciano, egy ismert könyvszerzője megemlíti, hogy szinte valamennyi nagy pénzintézet bevonódik ebbe a bűnözési formába, és a szankciók, a pénzbüntetések, amelyeket nekik fizetniük kell, ezek 200 és 700 milliárd euró dollár között, között mozognak. Ez tehát a Engem viszont más dolog érdekelne. A vezérfonál az előadásoknak abba az irányba mutatott, hogy a tagállamoknak meg kell érteniük, hogy micsoda nagy kockázatot, veszélyt jelent a pénzmosás. Egyesek erőteljesebben foglalkoznak ezzel, egyes tagállamok mások kevésbé. Vannak-e összevetési lehetőségek arra vonatkozóan, hogy a tagállamok mennyiben alkalmazzák ezeket az intézkedéseket? Ön említ, önök említették, hogy egyes tagállamokban az adó bűnözést ö, szankcionálják. Szlovéniában vita zajlott arról, hogy ö, az adó elkerülés megelőzését ö, javítani lehetne, éppen egy törvényt készítenek elő abban az irányban, hogy fel kell fedni a neveket, azonban az adócsalás nagyságát nem. Tehát, hogyha nyilvánosságra hozzák a neveket, akkor ezek a, ezen személyek esetében esetleg az a benyomás alakulhatna ki, hogy itt cseki összegű csalásokról van szó. Kérdés az, hogy mit terveznek e tekintetben, hogyan kívánják kerülni az adó, kezelni az elkerülés kérdését talán jobb lenne ezeket az intézkedéseket megerősíteni, hogy az emberek hajlandóbbak legyenek az adók megfizetésére. Elnök, köszönöm, Fajon asszony. Newton Dan úr következik két percben. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Tom Neylenhez volna egy kérdésem. Ha jól értettem, azt mondta, hogy 1989-ben jöttek létre, tehát 23 évvel ezelőtt, azóta elértek egyáltalán bármilyen előrelépést? Mert ha figyelembe vesszük, hogy hány adóparadicsom létezik világszerte, mi ugye ugyanabból a tagállamból származunk, de egyik brit védelem alatt álló adóparadicsomot sem sikerült azóta felszámolni. Ez lenne tehát az egyik kérdésem. Remélem, hogy tévedek. Másodszorban pedig a második kérdésem az lenne, hogy az önök szervezete számára megfelelő az, hogy a tagállamokra nézve ajánlásokat, szabványokat dolgoznak ki, hiszen itt 27 tagállamból áll az EU. Ha mindenkinél különbözőek a szankciók, a jogszabályok, akkor nagyon sok a joghézag. Nem kellene tehát azt ajánlaniuk, hogy harmonizált szabványok jönnek létre Európában vagy akár világszerte? Hiszen mi értelme annak, hogy 187 különböző szabvány létezik? Ez azt hiszem, hogy sehova sem vezet. Nem tudom, hogy javasolnak-e valamilyen nemzetközi szintű szabványosítást. És eh, Bassi úrhoz is azt eh, szeretném eh, megkérdezni, hogy önök a munkájuk során nem harmonizált szabványokat javasolnának inkább az EU számára, hiszen mindig a különböző tagállamokról beszélnek, mi azonban európai szankciókat, európai jogszabályokat, európai rendszereket szeretnénk, nem pedig nemzeti rendszereket. Köszönöm. Borgézió úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A Gaffi képviselőjének természetesen köszönetet mondok az előadóknak fontos előadásaikért. Szeretném tehát a, képviselő, a Gaffi képviselőjétől megkérdezni, hogy hogyan monitorozzák az önök szervezete részéről azt a szerepet, amelyet egyes az Európai Unióhoz tartozó országok játszanak a pénzmosási tevékenységekkel összefüggésben. Itt ugyanis nem kerül sor a jogszabályok megfelelő végrehajtására, illetve a tagállami jogszabályok nem megfelelőek, a Nagy-Britannia esetében pedig fennel olyan szerkezettek, olyan hagyományos szerkezetek fenntartása, mint a City of London Corporation, amiről már említés esett. Az ilyenfajta szervezetek a nagyon más korszakok termékei, mint a jelenlegi korunk, és ezek a szervezetek egyfajta államot képviselnek az államban. Milyenek tehát a valós hatáskörök, amelyekkel élni lehet az ilyenfajta úgymond szuper adóparadicsomokkal szemben? Például a luxemburgi nagyhercegségben is léteznek ilyenek. Hogyan lehet ezek titkaiba behatolni? A fontos kérdés, láttuk például a Madoff esetet, nos ebben az esetben 75 milliárd dot ruháztak be hiszemű emberek olyan társaságok esetében, amelyek székhelye Luxemburg volt, és ez egy olyan pénzügyi platform, illetve helyszín, amelyet a nagy közönség megbízhatónak és komolynak tekint. Ugye ez egy alapító ország, amiről beszélünk. Ez az egyik kérdésem a Gaffihoz. Tudni szeretném tehát, hogy hogyan kapnak híreket például egy ilyen esetben, mint amikor Luxemburg nem teszi lehetővé a külföldi országok bíróságainak, hogy pénzügyi információkat kapjanak, illetve nem kapnak megfelelő együttműködés Luxemburg részéről ezek a hatóságok. Ami pedig az Európai Bizottság képviselőjét illeti, jó lenne, hogyha megtudhatnánk valamit arról, itt most csak a londoni City szerepére szorítkoznék. A Daily Expressben jelent meg 2010. augusztusában egy hír, itt egy hatalmas pénzmosó rendszerről esett szó ebben a hírben, és azt hiszem, hogy ennek a hírnek köze van nagyon fontos ügyfelekhez is, amelyek ezen pénzmosó rendszerhez tartoznak. Tehát itt a konkrét nehézségek érdekelnének minket, illetve az, hogy az Európai Bizottság hogyan tud fellépni ezen intézményi jogi védőernyőkkel szemben, amelyek a nyomozati tevékenység útjába állnak, amikor a pénzmosásról van szó. Hogyha ezeket nem tudjuk lebontani, akkor nem tudunk sikerrel járni az ilyen helyzetekben, hiszen ezek egyfajta gátat jelentenek a nyomozati munka útjában. Elnök, az elnök itt félbeszakította a felszólalót. Nos, tehát folytatja Borgezi úr, ebből a szempontból számot kell vetnünk azzal a tényel, hogy az adó paradicsom a globális hálózata befogadja ezeket a tőke folyamokat, illetve így az európai adóparadicsomok helyzete is megőrződik. Az elnök asszony egy kérdést szeretne intézni az előadókhoz. A kollégák felvetették a bankok szerepét illet, a pénzmosásban. Egyes EU-s országokban ugyanis a BTK-ban nem szerepel az, ez az úgynevezett ön pénzmosás nevezetű bűn cselekmény, és már néhány éve, sőt akár húsz éve is különböző kísérletek történtek, például a Vatikán és más szereplők részéről. Mit tudnának ezzel a tényel összefüggésben elmondani? Rögtön abban a sorrendben adom meg a szót, ahogyan kezdtük. Tom Nilan, aztán Ugo Vászi kap szót. Thank you. Um... Köszönöm. Hát nagyon sok kérdés hangzott el, megpróbálok ezekre választ adni. Először is talán ennek asszony az önkérdésével kezdeném. A Vatikán egy olyan ö, ügy volt, amely ugye tavaly előtt merült fel, és ö, az olasz pénzügyi hírszerző egység és az olasz nemzeti bank jelentéséből kiderült, hogy illegális tevékenység volt ott megfigyelhető, és egyébként az FATF globális hálózatán kívül állt a Vatikán. Ami bennünket illet, mi a Vatikánt a Manivarba hoztuk, ami az Európa Tanács az Európai Térség regionális szervezete. Ők értékelték a Vatikánt, és azt hiszem ennek megvitatására júniusban került sor, akkor el is fogadták, és most a nyomon követő jelentés elfogadására kerül majd sor. Rendszeresen azt hiszem, hogy évente kétszer fogják tanulmányozni a helyzetet, amíg javulás nem következik be. Számos intézkedés született, de ezek szakaszáról nem tudok most nyilatkozni. Hogy röviden kitérjek a többi kérdésre is, nem feltétlenül az elhangzás sorrendjében válaszolnám meg ezeket, de azért némi logikai sorrendben. Newton Dan úr egy kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy miért nincsen egy harmonizált rendszerünk, amely globálisan érvényes, ahelyett, hogy olyan rendszerek vannak hatályban, amelyek ország, amelyeket országonként hajtunk végre. Ugye standardokat teremtünk, szabályokat kell kidolgoznunk, amelyeket a világ minden országában alkalmazhatnak, olyan országokban, ahol a jogrend rendkívül eltérő. Tehát ahelyett, hogy egy részletes jogszabályt dolgozunk ki, egy részletes ajánlásokat tartalmazó kézikönyvet, egy 120 oldalas könyvet dolgozunk ki, tehát bizonyos mértékig megpróbálunk kitérni azon részletekre, amelyeket elvárunk az országoktól. Itt részletes standardokról van szó, technikai értékelésről. Elhoztam például a 2006-os Spanyolországra vonatkozó értékelést, ez megint csak 150 oldalas, és 150 oldalon soroljuk fel azon intézkedéseket, amelyeket Spanyolország meghozott az FATF standardok végrehajtása érdekében. Ez azt jelenti, hogy nagyon részletesek, de működőképesek ezek a standardok, amelyeket a különböző nemzeti jogrendektől függően lehet alkalmazni. Ugyanakkor támogatjuk azon erőfeszítéseket is, hogy európai szinten harmonizációra kerüljön sor. Azt hiszem, hogy számunkra ez ennek az európai jogba való átültetése egy rémálom lenne, úgyhogy örülünk annak, hogy ezzel az Európai Bizottság foglalkozik inkább. Elhangzottak az adózással kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó kérdések is, mandátumunk erre nem terjed ki. Nem egy adó együttműködési szervezet vagyunk, hanem a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozunk. Számos intézkedés, például a társaságokkal kapcsolatos visszaélések megelőzésére vonatkozik. A mi munkánk azonban csak idén februártól tartalmazza az adózással kapcsolatos bűncselekményeket, és ezek az alapbűncselekmények listáján pusztán egy elemet jelentenek. Ugyanakkor számukra is nagyon fontos ez, ahogyan a specifikus adózással foglalkozó szervezetek számára is. Arra törekszünk tehát, hogy az ő szabályaikkal harmonizáljuk a mi szabályainkat. Valószínűleg azt is érdemes megjegyezni, hogy az egyik fő intézmény, amely a pénzmosás szempontjából létezik, ez a pénzügyi hírszerző egység, minden tagállamban létezik, és ők egyfajta tűzfalként működnek, és eh, a gyanús tevékenységekre vonatkozó jelentéseket megkapják. Itt nagyon kényes információról van szó. Hogy ezt az információt miért nem nyújtják eh, át eh, a rendészeti hatóságoknak, ez pontosan az információ érzékeny voltával magyarázható. Ezt a fajta információt a kellő biztosítékokkal együtt kezelik, sokkal inkább előzékeny módon, mint más bűncselekményekkel kapcsolatos információkat. Tehát vannak mechanizmusaink, kiterjedt mechanizmusaink, amelyek által az adatvédelmi és pénzügyi pénzmosással kapcsolatos érdekek közti konfliktusokat kezeljük. Máshol persze felmerülnek mindig ilyen konfliktusok, de a pénzmosás elleni rendszer úgy épült fel, hogy tiszteletben tartja azt az információt, amelyet kezelünk. További kérdések vonatkoztak arra, hogy mennyire nyereséges a pénzmosás, illetve hogy a nagy bankokra kivetett szankciók milyenek. A bizottsági kollégám megjegyezte, hogy mennyire fontos, hogy nem erről van itt szó. A mi követelményeink is azt tartalmazzák, hogyha valaki nem végzi el például az ügyfelek átvilágításával kapcsolatos feladatokat, akkor a szankciók mindenképpen elrettentő hatásúak kell, hogy legyenek. Ha egy ország nem nem szab ki megfelelő szankciókat a bankokra, amelyek lehetővé tették a pénzmosást, vagy szemet hunytak e fölött, akkor ez egy komoly, komoly hiányosságnak minősül. Ennyi lenne az fatf e kapcsolatban. Elnézést, hogyha esetleg nem válaszolta meg egyes kérdéseket. Köszönöm. Most ön kap szót a válaszlásztiából, igazgató úr. Let me start by reassure. Köszönöm még egyszer. Először is Newton úrt biztosítatom arról, hogy pontosan egy EU-s keretet kívánunk bevezetni. EU-s szabályokat, ahogy azt elmondtam. Azt hittem elég világosan. Nem azt mondjuk, hogy teljes maximális harmonizációra lesz szó, hiszen egy irányelv keretében ez nem lehetséges. Bizonyos mértékű kigazításra lehetőség lesz a nemzeti sajátosságok figyelembevételével, ugyanakkor a szabályok döntő többsége uniós szintű közös szabály lesz. Még egyszer mondom, tehát egy teljes EU, az európai szabályok teljes rendszerének bevezetésén törjük a fejünket. Ami pedig a kockázat alapú megközelítést illeti, az előadó urat biztosítatom, hogy nem, semmiképpen sem csökkenteni kívánjuk a meglévő eszközök erejét, hatását, kompetenciáit, hanem éppen ellenkezőleg meg erősíteni kívánjuk azokat. Nem enyhíteni akarjuk a szabályokat, hanem éppen ellenkezőleg szigorítani. A javaslataink eh, tény alapú, tényeken alapuló javaslatok lesznek, hiszen mindenki, akire kiterjed majd az irányelv hatája, mindenkivel szemben az lesz az elvárás, hogy azonosítsa be, és próbálja enyhíteni a kockázatokat. Ennek az alapját kockázatelemzések képezik, majd ezek átlátható, nyilvános a felügyeleti szervek eh, irányába kommunikált eh, kockázatelemzések lesznek. Még egyszer mondom, tényleg alapú vagy bizonyíték alapú felmérések, eh, elemzések lesznek, és ezek alapján tudnak majd ehm, az adott esetben a kellő gondossági szabályoknak megfelelni. Még hiszen a kellő gondosság elvárása nyilván nagyobb lesz, amikor a kockázat is nagyobb. Kevésbé automatikus, ugyanakkor hatékonyabb, testre szabottabb szabálykeretet képzelünk mi el. Ezt tudom mondani. A cél alapvetően az, hogy szigorítsunk a szabályokon az adó visszaélésekkel kapcsolatban, adóbűncselekményekkel kapcsolatban, csak ismétem Tom, Tom az imént mondott, persze ez mindenkinek jó lenne, egy, meg egyszerűsítene az életünket, hogyha az adó eh, bűncselekményekre vonatkozó szabályokat harmonizálnák, és ezeket valahogy összekötnénk a pénzmosás elleni harccal. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy amint kérdések területére, ingoványos területére tévedünk, egyből a tanácsban egyhangúság szükségeltetik. Franciául, ahogy ezt szokták mondani, a, ha legjobbra törekszünk, akkor a jó ellenségei vagyunk. Szerintem, ha adóügyekben eh, is próbálunk eh, valamit tenni, akkor hát egyesek tyúkszemére léphetünk a tanácsban, eh, tehát megfelelően körültekintően kell eljárni itt. Ez nem jelenti azt, hogy az adó paradicsomok kérdésével semmit nem akarunk kezdeni. Szerintem ez nem titok, remélem nem titok. Mi vizsgáljuk ezt a, a kérdést, és szemet a biztos úrral együtt, aki a fiskális politikáért, adópolitikáért, adóügyekért felelős, vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet az adóparadicsomokat elkezdeni, felszámolni. Ez egy olyan vita, egy olyan párhuzamos vita, amit szerintem nem szabad eh, összekevernünk az új eh, pénzmosás elleni javaslatainkkal, mert ha ezt tesszük mégis, akkor ennek az egyetlen eredménye az lesz, hogy a javaslatunk elfogadása csak eh, újra elhalasztódik, halasztódik, halasztódik, ez sehova sem vezet, pontosan az ellenkező célt érnénk el velem, mint amit szeretnénk. Lehet, hogy nem a megfelelő sorrendben válaszolok, a feltett sorrendben válaszolok a kérdésekre, de remélem, hogy mindenkinek adtam választ, aki eddig eh, hozzánk fordult. Köszönöm igazgató úr. Ezzel lezárjuk ezt az első blokkot. Köszönetet mondunk az információkért, a tájékoztatásért, amelyet részünkre nyújtottak. Bizonyosan lesz még egy későbbi véleménycsere, eszmecsere. A végső jelentésünk elkészültéig. Éppen ezért hogyha bármiféle hasznos dokumentumunk van munkánk folytatásához, ezt örömmel fogadjuk. Köszönöm. Allora, noi adesso passiamo al secondo... Most áttérünk a második tömbre a pénzmosásra használt csatornák és technikák értékelése, valamint a pénzmosás megelőzésére szolgáló eszközök értékelése. Négy előadónk van, meghallgatjuk Jean-Claude Delapierre-t, a belga pénzügyi hírszerzési egység elnökét, aki Belgium tapasztalatáról beszél a pénzmosás területén. Antonio Maria Costa következik ezután az ENSZ főtitkár helyettes, aki a pénzmosásról beszél a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában. Ingo Friedler a Hamburg Egyetem részéről a pénzmosás és az online szerencsejátékok összekapcsolásáról beszél végül is. René Vak következik az Európai Bank Szektor Bizottságának elnöke, aki a pénzmosás ellenes jogszabályoknak megfelelés, szabályoknak való megfelelésről beszél, valamint a kockázatmenedzsmentről a bankszektorban. 10-10 percben kapnak szót az előadók, és rögtön azután megnyitjuk a vitát, szót adva a koordinátoroknak, illetve a jelentéstevőknek. Ezt követően visszaadjuk a szót vendégeinknek. Kezdjünk tehát Jean-Claude Delepierrel. Igazgató 10 percet kap, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a bevezetést talán paradox módon kezdeném emlékeztetve önöket azon rendelet szövegére. A GAFI állásairól van szó, illetve valamennyi európai irányelvről. És nem azért említem ezeket, mert emlékeztetni szeretném önöket erre, hanem csupán szeretném elmondani, hogy valamennyi szempontot átszedi a jogszabályi szempont. Ezt képviselem itt, a helyszínen dolgozó szakemberként kétség kívül kollégáim is a többi európai egységként elmondhatják, hogy igen, létezik a jogszabály, de aztán ott van a jogszabály végrehajtása másrésztről. Ezt kíséreljük meg mi valamennyien, tiszteletben tartva a rendelkezéseket a helyszínen. Belgiumban nem csupán a GAFIA ajánlásait hajtottuk végre, hanem az európai irányelveket is. Jelenleg már 20 éve, hogy létrejött törvényünk, hiszen január 9, 93. januárjából datálódik az idevágó törvényünk, melynek célja a pénzügyi rendszer felhasználásának megakadályozása a pénzmosás céljaira, és későbbiekben fűztük hozzá, hogy a terrorizmus finanszírozásának céljaira. A belga pénzügyi hírszerzési egység pénzügyi információs hírszerzési egység, ez egy operatív egység, függetlenek vagyunk operatív szempontból, és közigazgatási egységet alkotunk. A CRF-en belül, hiszen minden egyes országban van egy ilyen, ott különböző modellek léteznek, van közigazgatási, igazság, ügyi és rendőrségi jellegű modell. Gyakran hallunk egy híresztelést, mely szerint ezek az egységek nem képesek mindig megfelelően működni, hiszen különböző jellegűek. 20 éve dolgozom ezen a területen, és elmondhatom, hogy a pénzügyi hírszerzési egység jellege, akár rendőrségi, akár közigazgatási, akár igazságügyi, változtat sokat a kérdés lényegén, valamennyi egység legalábbis európai szinten könnyen és rendkívül hatékonyan képes együttműködni. Nagyon jól együttműködünk a rendőrségi jellegű egységekkel, úgy szintén az igazságügyi hírszerzési egységekkel is. Tehát ez a dolog nem jelent valós problémát. Fontos szempont az is, hogy függetlenek vagyunk operatív szinten. Két minisztériumunk van, a pénzügyi és az igazságügyi, amelyek foglalkoznak velünk. A két fő szempont, a pénzügyi szempont, valamint az igazságügyi szempont, mivel a pénzmosás egy bűncselekményi tevékenység, amely a pénzügyre vonatkozik, de természetesen van itt egy elnyomó jelleg is, szankcionálni kell ezt a bűncselekményt, ugyanakkor le kell foglalnunk a pénzmosásból származó összegeket, illetve a bűnözésből származó összegeket. És ez a nagy probléma valóban, valójában a jogszabályi rész és a valós működés között. A GAFI ajánlásai kapcsán, amelyeket Belgiumban végrehajtunk, említést kell tennünk egy nagyon fontos szempontról, a magán ágazattal való együttműködésről, ez a megelőzési rendszer egy partnerségi rendszer, amely már 20 éve kialakult, egyrésztről a pénzügyi magánágazattal, másrésztről pedig a nem pénzügyi jellegű magánágazattal. Itt egy kockázat alapú megközelítésről van szó, 20 éve hoztuk létre a GAFI bejelentések alapján ezt a rendszert. Ez egy olyan elem, amely jól működik, mert ez a megfelelő szereplőket vonja be a felelősség kérdésébe. Ki tudunk dolgozni mutatókat is, de úgy véljük, hogy az a kockázat alapú megközelítés az, amely a leghatékonyabbnak bizonyul, nem csupán operatív szinten, hanem a stratégiai elemzés szintjén is, nem csupán a tagállamok szintjén, hanem az Európai Unió egészének szintjén, amivel kapcsolatban nem szokok erre szólni fogok néhány szót. Nos, tehát ez a kockázat alapú megközelítés, az azonosítás szintén fontos dolog, de a profiling is. És amikor a profilingról beszélek, akkor itt a magánélet védelme és a pénzmosás elleni küzdelem között kell létrehozni egy egyensúlyt. Egy példa, nem mindig könnyű a profiling végzése egy olyan ügyfél esetében, amely bizonyos műveleteket hajt végre, amikor ténylegesen tiszteletben kívánjuk tartani az összes irányelvet a magánélet védelmére vonatkozóan is. Az imént ö, ismételtem, hogy ez egy nagyon bonyolult gyakorlat, ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy ez a bonyolult gyakorlat maradjon fent. Tehát itt nem az a fontos, hogy a magánatvédelmével kapcsolatos jogszabályokat ne tartsuk tiszteletben, hanem itt arról van szó, hogy ellenségeink, azaz a bűnözők ne éljenek ezzel vissza, és ne profitáljanak a, ezekből a jogszabályokból, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek meg, még inkább megnehezítik azonosításukat és felderítésüket. Itt van a ö, gyanús esetek bejelentésének rendszer az egység felé, ez a gyanús tranzakciókon, illetve tényeken alapul. A pénzügyi szerzési szolgálat, illetve egység egy interfészt képez azon egységek között, amelyek a bejelentéseket kapják, illetve az igazságügyi hatóságok között. Van tehát egy hírszerzési rendszer, amely lehetővé teszi ezen információk kezelését, és megfelelő esetekben ezekről az információkról az igazságügyi hatóságokat tájékoztatni kell. Ez a bejelentőt is védi ez a rendszer, ugyanakkor az ügyfelet is, hiszen nem megy át minden igazságügyi szintre, mindenképpen a, bizalmas, a megerősített bizalmasság védi ezeket az adatokat. A nemzetközi együttműködés az egyes hírszerzés egységek között Nos, ami a belga egységet illeti, 80 együttműködési megállapodásunk van. Ezek valamennyien olyan megállapodások, amelyek 100%-ban működnek. Nyilvánvaló, hogyha azt mondanám, hogy ha ezt jelenteném ki, ez nem vetne számot a valósággal, ez nem lenne pontos. Egyes együttműködések jobban működnek, mint mások. Ezen a területen is, mint sok más területen amikor a jogsértések felderítéséről van szó. Itt szó van egyrésztről a jogszabályok formális tiszteletben tartásáról. Itt, ami a GAFI ajánlások negyedik értékelését illeti, itt nem csak a formális megfelelésre kell összpontosítanunk a GAFI ajánlások esetében, hanem a hatékonyságra, ezen jogszabályok végrehajtására, hogy meglássuk, hogy valóban megkapjuk-e a megfelelően konkrét információkat, amelyek lehetővé teszik a hatékony fellépést, reagálást. Nos, tehát az együttműködés esetében fontos a kölcsönösség, a bizalmasság és a megállapodás a kapott információk terjesztését illetően. Az az FIU szerepe a tipológiai jellemzések végrehajtása is. Egy ideje stratégiai jellemzéseket is végzünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a kockázat, illetve a fenyegetés alapú megközelítést kidolgozzuk, akár helyi szinten, akár európai szinten, akár pedig nemzetközi szinten. Ezzel kapcsolatban vizsgálják meg éves tevékenységi beszámolónkat, amely megtalálható honlapunkon, és még egy dologról szeretnék említést tenni, melyben a pénzügyi hírszerzési szolgálatok egysége fontos szerepet játszanak. A kockázatértékelés ez a pénzmosás területén. Itt politikai stratégiák meghatározására van szükség, ugyanakkor jogszabályok formális jogszabályok kialakítására is. Az imént említettem önöknek, hogy uh, itt nagyon sokat mondó számadatokról van szó. 2012. november 5-e 16 ezer uh, ilyen pénzügyi uh, gyanús esetről kaptunk bejelentést, és több mint 4000 dossziéba csoportosultak ezek a bejelentések. Tehát több bejelentés alkot egy dossziét. Az összeg nagysága rámutat a probléma nagyságára. Tehát itt a nem elkobzott, nem lefoglalt vagyontárgyakról van szó, Belgiumban 2 milliárd 209 millió eurós nagyságrendről beszélünk, tehát itt nem arról van szó, hogy itt csak Belgiumban jött létre ez a teljes összeg bűncselekmények eredményeként, hanem itt pénzügyi áramlásokról, mozgásokról van szó, amelyeket Belgiumban azonosítottak, fettek fel olyan összegek kapcsán, amelyek Belgiumban voltak találhatóak, vagy találhatóak, de esetleg már nem találhatóak itt. Nos, tehát már ez a pénzösszeg, ez a mm, számadat is bizonyítja, hogy mennyire fontos az a jelenség. A partnereink a pénzintézetek, a pénzváltók, bankok, amelyek a legfontosabb részét teszik ki ennek a munkának. Jelezni kell azt is, hogy a nem pénzügyi ágazat esetében is vannak olyan ágazatok, amelyek nagy kockázatnak vannak itt téve, ugyanakkor nem vesznek részt véleményünk szerint elégséges módon a pénzmosás elleni küzdelemben. Ezek természetesen, hogyha csoportosítjuk őket, akkor itt rengeteg olyan szakmáról van szó, amelyek kapcsolatban ennek a könyvviteli, a szemviteli, revizori ö, szakmákkal, illetve a jogi foglalkozásokkal. Elkészítettünk egy táblázatot, itt láthatjuk a ö, gyanús tranzakciókról való bejelentések számát, ö, illetve a ö, szakértők szemet, akik ö, bejelentést tettek valamint a szakmát összszemet, és láthatjuk, hogy nagyon kevesen válaszoltak, illetve felelnek meg a jogszabályoknak közülük. Elnök asszony, Pierre úr, hogy zárja le az előadását. Nos, tehát a végkövetkeztetésem a következő. Egyrésztről látni kell, hogy milyen veszélyes ez a jelenség, amit továbbra is alulbecsülnek véleményünk szerint, ami pedig a válaszadás, a reagálás hatékonyságát illeti, nagyon nagy veszély áll fenn azt illetően, hogy ezek az összegek bekerülnek a legális gazdaságba, és destabilizációt idéznek elő minden szinten. Éppen ezért kockázatelemzésre van szükség nem csupán a bűnszervezetek által képviselt veszélyt illetően, hanem a mi reagálásunkban rejlő veszélyeket illetően is. Öt ilyet fogalmaztam meg. Egyrésztről van egy aránytalanság, egy elég lényeges aránytalanság azon eszközöket illetően, amelyekkel szolgálatunk hivatalosan rendelkezik bármelyik tagállamban, azon összegekhez képest, amelyekkel a bűnszervezetek, bűnzési struktúrák rendelkeznek. Ez az első dolog. A második dolog, az adó bűncselekményekről is szó esett, de tudni kell, hogy az egyik nagy probléma a pénzügyi tranzakciók átláthatóságának korlátozottságára vonatkozóan éppen az adóügyi probléma a bűnszervezetek használják és visszajönnek valamennyi pénzügyi kedvezménnyel az adó paradicsomokat, az átláthatatlanságot illetően. Nos, ez egy nagyon súlyos probléma, amely fennel és még hosszú ideig fenn fog állni. Egy utolsó jöttő probléma azzal kapcsolatos, hogy az adóügy és a bűnszervezetek nagyon sor, szorosan összekapcsolódnak, a bűnszervezetek működési módja megmutatja ezt, hiányzik a stratégiai vízió minden szinten, tagállami szinten és nemzetközi szinten úgy szintén, és 20 év elteltével, itt én most 20 év tapasztalat alapján szólok, a reakciók nagyon lassúak, és az egyetlen hatékony válaszadás az, hogy különböztessük meg a bűncselekmények révén létrejött összegeket, illetve az ENSZ számadatai alapján a felderített összegeket, és akkor láthatjuk, hogy a hatékonyságunk nem túlságosan nagy, hogyha ezeket a számadatokat megnézzük ezeket a pénzösszegeket le kell foglalni, vissza kell szerezni, hiszen ha nem így teszünk, akkor 20 év múlva is ugyanezekről a témákról vitázunk majd. Köszönöm elnök asszony. Elnök, köszönöm Jean-Claude Delapierre. Most Antonio Mario Costa kap szót, az ENSZ főtitkár helyettese, egykori főtitkár helyettese, tessék. Köszönöm. Madame President. Elnök asszony, az Európai Parlamentben zajló ülések általában a fejlesztésről, a békéről vagy a biztonságról szólnak. Ma azonban ennek a bizottságnak az ülésétől eltér. Itt egy olyan kérdéskörrel foglalkozunk, amely nem annyira nem nemes, hanem nagyon is baljós, nem a az előállításról, a gyártásról, hanem a pusztításról szól, nem a kereskedelemről, hanem a csempészetről, nem a beruházásról, hanem a pénzmosásról. Én ezt a bűnözés gazdaságának nevezem, ez egy óriási üzlet, amely sokkal nagyobb, mint az 500 legnagyobb vállalkozás a világon. Tudjuk, hogy mi húzódik meg ennek az előzményében. Az elmúlt negyed évszázadban a bűnözés szervezett és határon átnyúlóvá vált makroökonomiai dimenziókat ért el, és kihasználta a globalizációban elő előnyöket, behatolt a parlamentekbe és a kormányokba egyaránt, elpusztított nemzetállamokat és üzleti stratégiákat hozott létre. A bűnözés diversifikáltá vált, kábítószerkereskedelemre, az emberek, a fegyverek, a természeti források, a hulladék kereskedelmére is kiterjed, pénzmosásra, az önazonosságlopásra, az interneten is megjelent, és a terrorizmus is részét képezi, a békét is veszélyezteti. Tíz évvel ezelőtt az ENSZ közgyűlése, az ENSZ BT-je, a G8-ak és mások kifejezték aggájaikat, és eh, ekkor eh, kezdtem el én is dolgozni az ENSZ kábítószer ellenes hivatalában, hogy, ellen, hogy értékeljük azt a fenyegetést, amelyet a határon átnyúló szervezet bűnözés jelent. Az első jelentésünk eh, címe a bűnözés globalizációja volt 2010-ben. Ez politikailag is a, kitért a kihívásokra. Ugyanakkor a bűnözés piaca ma kiterjed az egész, behálóz az egész bolygót. Az illegális javakat előállítják egy adott kontinensen, más kontinenseken csempészik őket, és piacra dobják őket egy harmadik kontinensen. A bűn, bűnekövetők fegyvereket, erőszakot alkalmaznak, pénzt, hogy választásokat vagy politikusokat vegyenek meg. Az elnök, amikor ezt az ülést szervezte, azt jelezte, hogy van egy olyan terület, amelyet egy kicsit jobban ismerünk, ez a szabályozott anyagok illegális kereskedelme, ópium, heroin, kokain, marihuana és egyéb anyagok. Ezen piacokról nagyon sok információ a rendelkezésre. Ami a kínálati oldalt illeti, tudjuk, hogy évente 850 tonna kokaint szállítanak az andoki országokból, 550 tonna heroint Afganisztánból, 600 tonna szintetikus drogot, és több tízezer tonna kanabiszt helyeznek el a világpiacon. Azon országok, amelyek a leginkább kiemelkednek a e területen, mint Afganisztán és Kolumbia, nagyon nagy figyelmet kapnak, főleg azért, mert itt kapcsolat mutatható ki a lázadók, illetve a kábítószer között. A legnagyobb haszonra a gazdag országokban, tehát a mi országainkban tesznek szert. Így például, ha megnézzük az 55 milliárd dollárt jelentő globális piacot, az afgán heroin piacát, akkor ennek csak 5%-a jut el az afgán termelőkhöz vagy például, hogyha az észak-amerikai és európai 72 milliárdos kokainpiacot nézzük, ennek az összegnek a 70%-át a fogyasztó országokban működő közvetítők, dílerek teremtik meg, és csak a 20% jut el a jut el más területekre. Ami pedig a keresleti oldalt illeti, a helyzet itt is elég jól ismert. Körülbelül 200 millióan használnak évente egyszer drogot a világon, míg 25 millióan minősülnek problematikus kábítószer használóknak, ők kábítószer függők. Ebből a 25 millióból ez a 25 millió, az gyakorlatilag világ népességének kevesebb, mint 1%-át teszi ki. Vegyük figyelembe, hogy a világ lakosságának 30%-a 30%-a használ dohányt, és a egynegyede alkoholt. A, évente a kábítószerek körülbelül fél millió ember halálát okozzák világszerte. Ez egy szörnyű szám, de sokkal kisebb, mint azon halálesetek száma, amelyek a dohányjal magyarázhatóak, vagy az alkohollal. Két és fél millióan vesztik életüket az alkohol miatt. Persze mind a kettő nyíltan kereskedett anyagnak minősül. Európa képviseli a legjelentősebb piacot a heroin piacon, kb. 20 milliárd dollárt tesz ki, míg Oroszország minősül a legnagyobb heroin felhasználónak 70 tonnával. Az észak-amerikai kokain piac zsugorodik, de továbbra is a legnagyobb piac a világon, és ez egy közismert, tragikus narkoháborút idézett elő a mexikói határon. Tehát ebben a térségben a nemzetállamok puszta fennmaradása is veszélybe került. Latin Amerikából a kokaint Afrikán keresztül szállítják Európába, és nyugat, bizonyos nyugat-afrikai államok lassan kudarcot vallanak. A kábítószerkereskedelem a, gaz, a régió gazdasági alapjait is veszélyezteti, veszélyezteti a külföldi beruházásokat és az üzleti tevékenységeket is. Általánosságban véve a kábítószer két sokféle hatást vált ki a társadalomra. Egyfelől ugye kábítószer függőséget okoz, tehát az egészséget veszélyezteti, és a bűnözés szempontjából is komoly hatása van. Ezzel a két fenyegetettséggel kell szembe nézni. Vannak, akik egy kábítószermentes világról álmodnak, és egy egyszerűsített modellt kínálnak, hogyha a kínálatot felszámoljuk, akkor a függőség problémáját is megoldjuk. Mások, akik hasonlóan leegyszerűsítik a helyzetet, egy szabad, egy ingyen kábítós egy szabadon hozzáférhető, egy olyan világról álmodnak, amelyben szabadon hozzáférhető a kábítószer, a legalizációt pártolják. Ugyanakkor elnök asszony, én nem azért vagyok itt, hogy a kábítószer ellenőrzésről beszéljek, hanem egy másik felvetésem volna, ugyanis a nemzetközi közösség továbbra sem érti, azt, hogy a kábítószerkereskedelem gazdasági kihatása mennyire komoly, és hogy a pénzmosás szerepe mennyire komoly. Az igazság az, hogy a maffia egyértelmű jelenlétét nem tudtuk még ellenőrzésünk alá vonni a terroristáktól és a lázadóktól eltérően a bűnözőknek nincs egy politikai menetrendjük, az ő üzleti modelljük viszont közismert. A legkisebb kockázat mellett próbálnak maximális jövedelemre szert tenni, és felhasználják a korrupciót is ehhez. Éppen ezért a kockázatokról, a megtérülésről, a haszonról és a korrupcióról szeretnék beszélni, mert ez megmagyarázza a mai helyzetet. Ha megnézzük először a kockázatot, a maffia nagyon jól tudja azt, hogy hol a legkisebb az esélye annak, hogy elkapják, nevezetesen ott, ahol a jogállamiság gyenge. Éppen ezért az illegális tevékenység főleg az instabil térségekben bontakozik ki, a konfliktusos zónákban, vagy a bolygó legszegényebb térségeiben. Minden bizonyal önök is egyetértenek azzal, hogy a hogy az ilyen helyzet is kedvez ennek a kérdéskörnek. Elég, ha megnézzük például az üzlet és a bűnözés, az üzleti világ és a bűnözés közti összefüggést. A maffia több mint 300 milliárdot termel évente pusztán a kábítószerkereskedelemből, és ezáltal Svédország után a világ 24. legnagyobb gazdasága. Tehát nagyon sok pénzről van itt szó, amelyet tisztára kell mosni. Ezeket a latorállamokon keresztül, illetve a nem ellenőrzött gazdasági ágazatokon keresztül teszik, de a legtöbb pénz a legális gazdaságba folyik, méghozzá úgy, hogy a betegeskedő bank ágazatnak támogatást nyújt. És ezzel át is térnék a harmadik pontra, korrupcióra. A pénzügyi válság idején a maffia pénze be, beleolvad a legális banki ágazatba, és ez rendkívül aggasztó. De ennek köztudott az oka is. Szeretném összefoglalni ezt. A 60-as években, amikor a maffia lassan egy üzleti vállalkozássá alakult, a pénzét készpénzben vitte a határokon keresztül egyik országból a másikba. Aztán a 70-es években a gazdasági integráció és a virágzó nemzetközi kereskedelem lehetővé tette, hogy a készpénz helyett banki átutalásokon keresztül mozgassa a maffia a pénzét. A 80-as években pedig a pénzmosás ellen létrejött egy egyezmény, amely az FATF lett, ahogy azt korábban hallhattuk. Tehát a 80-as években történtek bizonyos fejlemények, a 90-es években pedig a 90-es években a bank világ dekontaminációja az FATF-nek köszönhetően elég jól működött, és a maffia visszatért a készpénz tranzakciókhoz. Annak idején több mint 100 millió dollárnak megfelelő pénzeket foglaltak le ebben az évtizedben. Ugyanakkor ez a siker nem tartott sokáig, mert az elmúlt tíz év több pénzügyi válsága a pénzügyi válság illikviditását idézte elő, és éppen ezért mindenhol friss pénzt kerestek el, kezdtek el keresni. Úgyhogy a maffia ismét a bankszektor felé fordult. A 2008-as év pedig kitűnő lehetőségeket nyújtott a maffiának, hogy megjelenjen a bank ágazatban. Bankjegyeket helyzetletétbe részvényeket vásárolt meg, és a banki felügyelet véleményem szerint bizonyos esetekben szándékosan vallott kudarcot, hogy szankcionálja ezen illegális magatartásokat. Elég, ha megnézzük az Egyesült Államokban a Vahovia Bank esetét, amikor is 2010-ben több száz milliárd dollárt próbáltak tisztára mosni a mexikói kartelek től származó összegeket. Ez egy olyan bűncselekmény volt, amelynek semmilyen fajta szankció nem vetett véget. És a közelmúltban egy további nagy bank, a HSBC szintén azzal vádolták, hogy több milliárdot mosott tisztára, és elmondható ez az Atlanti utcán mindkét partján található bankokról. Az igazság az, hogy egyetlen egy olyan nemzeti bank bankot sem tudnék megemlíteni, amelyet szankcionáltak volna. Véleményem szerint a rendészeti fellépés sikeressége attól függ, hogy a kormányzatok mennyire készek szembeszállni a maffiával, maffia és a bank ágazat összefonódásával, ez azonban nem történt meg. Ahogyan Olaszországban egy maffia ellenes tisztviselő is mondta, nem a maffia az, amely a bankok pénzét keresi, hanem a bankok keresik a maffia pénzét. Összefoglásképpen az emberiség egy nagyon komoly bűncselekménnyel, nagyon komoly fenyegetéssel néz szembe, amelynek makrogazdasági vetületei is vannak. A jelenleg adott válaszok, amelyek rendészeti tevékenységre épülnek, ezek célja azonosítani, elkap, elfogni és megbüntetni a gyanúsítottakat. Nem elegendő ahhoz, hogy a pénzügyi bűnelkövető tevékenységét feltartóztassa. A szervezett bűnözés egy gazdasági erő, amelyet gazdasági ösztönzők motiválnak, és komoly gazdasági elvárások kapcsolódnak ehhez. Éppen ezért gazdasági téren kell megküzdeni ezzel szemben de azt is hozzá kell tennem némileg pessimistán, hogy jelenleg, ha egy kereskedelmi bankot pénzmosással vádolnak, nincs elég szándék arra vonatkozóan, hogy megbüntessék az elkövetőket. Elengedik a, a bank igazgatókat, és és nem szabnak ki kellő büntetéseket a bankokra. Maria Costa. Köszönöm Antonio Maria Costa. Inga Fiedler következik a Hamburg Egyetem részéről, aki kifejti majd a pénzmosás és az online szerencséjátékok közötti kapcsolatot. Tessék! Okay. Yeah. Okay. So thank you very much for the invitation. I'm uh, talking. Köszönöm a meghívást. A pénzmosásról és az online, az internetes szerencsejátékról kell beszélnem. Beszélyezteti a szervezet bűnözés a társadalmunkat. A, a óriási üzlet a szervezet bűnözés, hogy azt hallottuk. A szervezet bűnözők nagyon racionálisak, A jó, hogy ez emiatt szabályoznunk kell e, ezt a területet. A rossz hír az, hogy mint mindenki más, állandóan egyelőttünk állnak egy lépéssel. Valahogy tisztára kell mosniuk a pénzüket, hogy el tudják költeni ezt a pénzt, az illegális szerze, úton szerzett pénzt. Ennek az egyik módja az online szerencsejáték. Ami tökéletes módja, eszköze a pénzmosásnak. Óriási eh, volumenű pénzeket eh, futnak át az online szerencsejáték oldalakon. Fizikai termék nincsen, ez nagyon fontos. Tehát a semmiből lehet valamit létrehozni, és ami szintén igen fontos, hogy a szerencsejátékban a nyeremény igen gyakran, nem mindenhol is mindig, de igen gyakran adómentes ez a jövedelem, legalábbis Németországban. Valószínűleg hallják az akcentusomon, hogy német vagyok, nos nálunk Németországban adómentes a szerencsejáték nyeremény. Három különböző esetét különböztethetjük meg ennek. A illegális szerencsejáték, ami önmagában mint olyan illegális tranzakció, és egyszerre pénzmosás. Igazából nem ez a mai meghallgatás témája. A másik kettő igazából a fontos. A korábban, korábbi illegális tranzakciók, eh, amelyeket adómentes nyereményként vesznek ki, úgymond a végén, illegális eh, jövedelmet próbálnak tehát valahogy egy legális bankszámlára át csatornázni. Az illegális tranzakció tehát maga a pénzmosás előtt történt. A szerencsejátékot pedig az illegális tranzakciók kifizető eszközeként is használhatják. Ez a harmadik eset, ha szigorúan osztályozni akarjuk. Részletekben menően három eset tanulmányt osztanék meg önökkel. Három esetet uh, hogyan lehet -e, miért és hogyan lehet nagyon egyszerűen, nagyon olcsón pénzt mosni tisztára mosni. Kezdjük talán egy kis bűnözővel. Tízezer dollárt akar egy illegális dealer, illegális kábítószerkereskedő tisztára mosni. Egy feltöltőkártyát használ, mondjuk kokaint árul, 10 dollár folyt be. A PaySafe Card ilyen feltöltőkártya, vesz ebből mondjuk százat, egy kaszinóba, egy online póker lapra, egy online eh, bookmakerhez, fordulóirodához 10 dollárt eh, bevisz. Eh, Föltölti a számlára, aztán egy kicsit játszik, nem sokat, picikét, hiszen valamint játszania kell, különben nincs kifizetés, levesz 5 ot egy elektronikus termék ahhoz képest igen szépen eh, adót sem fizetnek, eh, igazán eh, szép bevételez. Általában egyáltalán nem szabályozott terület az online szerencsejáték. Vannak szabályozott online piacok, ezeknek a teljes részesedése a világon azonban igen kicsike. Általában a többsége ennek szabályozatlan. Németországban például az online póker teljesen illegális, Mégis a legnagyobb online pókerpiac nem más, mint Németország. Van, ahol legális az online szerencsejáték, de még egyszer mondom, ez e, alapvetően nem jelentős. Tehát alapvetően ez szabályozatlan, valamennyit játszik, mondjuk maradt 9500 e, eurója, a többit eljátszotta, ezt átutalja egy bankszámlára, és érdekes módon Alapvetően a, az online kaszinót üzemeltetőt öldözik, nem a játékosokat, tehát ez egész idáig ez a pénzügyi hírszerzés számára nem követhető ködös terület ez, és ez csak a folyamat végén megjelenik mondjuk egy adóparadicsomban egy maximum 9500 euró. Még egyszer mondom, az online szerencsejáték üzemeltetők általában valamilyen adóparadicsomból üzemelnek, nagyon nehéz őket utolérni. Még egyszer látjuk, tehát 9500 euró landol a számlán, semmi különös. Németországban ez teljesen normális. Ez egy omban egy piti kis bűnöző esete. Próbáljuk akkor fejebb nyomni a téteket. Közepes kábítószerkereskedő 200 ezer eurót próbálsz tisztára mosni lehet, hogy országot vált, az külföldi számlára fizeti be a befolyó, illegális forrásból befolyó pénzt, így indít, mondjuk egy olyan országban, ahol nem kérik, hogy ki kicsoda, micsoda, kiféle, miféle, és aztán ugyanúgy tovább erről a bankszámláról, a póker számlára utalja, kicsit játszik, 5%-ot levesz a, a cég, és aztán fölhívja a bankot, hoppá, megnyertem a főnyereményt a pókerben, óriási nyereményemet fogom utalni, nagyon örül a bank, azonnal meg is szórják befektetési ajánlatokkal, az online nyert pénzére azonnal rengeteg ötletük van, hogy mi befektesse. 200 ezer euróból 195 ezer euró tiszta pénz lesz. Egész egyszerűen nem követhető, hogy nem online szerencsejáték nyereméről van szó. Ez még mindig nem annyira izgalmas. Ami igazán izgalmas, az a következő. Valaki igazi, aki nagyban játszik, egy nagy kábítószer kereskedő 200 millió euróval játszik. Mit csinál? Nagyon egyszerű. Hát alapítani kell egy online kaszinót. Tehát elmegy valaki egy adóparadicsomba, létrehoz egy áll, egy, egy, egy bankszámlát, egy áll céget, mindenféle bevételeket, mm, kiadásokat generál, amelyek persze nem igaziak, és aztán um, az adott országban az online szerencsejáték teljesen működik. Itt vannak már aztán a cégnek, az online kaszinónak igazi bevételei, kiadásai. Nagyon örül, hogy 10 millió adót fizet ezen a mondjuk kis szigeten jellemző módon egy ilyen adóparadicsom, és a végén teljesen legális profitként bezsebel 190 millió eurót. Teljesen legális üzleti nyereségként, amelyet megint csak visszautalhat Németországba. kezd bonyolódni a dolog, az elektronikus cashflow, hiszen valahogy betét van a játékos, a betéti opciók, a fizetési feldolgozás, illetve a, a szerencsejáték cég és ellenkező irányba is, csak akkor nem betét, hanem kivétről van szó, amitől igazán mióta válik, hogy 235 különböző fizetési módszer lehet a hitelkártyáktól egész a készpénzig, közte a két véglet között pedig bármi mást elképzelhetünk. Emellett 2910 eh, szerencsejáték, online szerencsejáték cégről beszélünk, és a középen valahol van a, a, a, a tranzakció feldolgozó eh, üzletről, ez eh, igen gyorsan alakuló, változó iparág, rengeteg apró szereplővel világszerte megjelenik, tönkre megy egy, nos, a szerencsejáték cégek megpróbálják a kockázatot minél inkább felosztani, ezért a lehető legtöbb ilyen payment processor tranzakció feldolgozóval dolgozik. Igazából róluk nem is nagyon sokat tudunk, nagyon nem hirdetik magukat az interneten, nagyon nehéz jó információt, megbízható információt szerezni róluk, de a következő képen látszik, hogy mennyire bonyolultá válhat, hogyha van egy ilyen kifizetési kapu valahol félúton. Soha nem tudjuk, hogy ez a háttérben, a függöny mögött pontosan ki is ez a tranzakció feldolgozó emiatt nagyon nehéz a pénznek utána menni az online szerencsejátékban. Óriási eh, problémát jelent az, hogy nagyon kevés, olcsó és nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki lebukik, így tehát egyre olcsóbbá válik a pénzmosás online, így tehát maga a bűnözés is egyre kisebb költségekkel dolgozik, egyre jobban megtérülőnek számít, így tehát egyre vonzóbbá válik. Mit tehetünk tehát? Először is. Nem szabad, hogy adómentes legyen a, a szerencsejáték nyeremény, ezért olyan olcsó. Következő. A, a legális szerencsejátékban a szabályozott piacon viszonylag jól felderíthető a pénzmosás. Szabályozni kell tehát az illegális és a szabályozatlan online szerencsejátékot is. Ez a megoldás. Ez a leges, legelső lépés nem mondhatjuk azt, hogy itt a legális szerencsejáték, és a, majd a cégek fellépnek a pénzmosás ellen, nem lesz pénzmosás. Ez nem jelentős piac, akkor lesz csak jelentős piac, hogyha illegális és szabályozatlan szerencsejátéknak egyszer mindenkora véget vetünk. Ez a legelső. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie a Ingo Fidler, adesso la parola all'ultimo. Köszönöm. Utolsó előadónknak, Vaknak adom meg a szót, aki az EBC pénzbosás elleni munkacsoportjának elnöke, tessék 10 percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedik, akkor talán nagyon gyorsan bemutatnám eh, a pénzmosás elleni munkacsoportot az EBIC keretében, az Európai bankipari Bizottság keretében működik ez említette már, 20 éves tapasztalatom a francia rendszerben a pénzmosás elleni küzdelemmel, és aztán hat évet töltöttem a bankeretei között, szintén a pénzmosás és a finanszíroz, terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben. Tehát kettős tapasztalatom van ezen a területen. Ez kicsit megvilágítja tanúvallomásomat. A szerepet játszanak a pénzmosás elleni küzdelemben, mégpedig ez a 1990 óta, akkoriban a francia kormány képviselő voltam a Gaffinnel, amikor megszületett a 40, 41. ajánlás, és a cél az volt, hogy fellépjünk a szervezett bűnözés ellen. Kezdetben a Gaffi ajánlások a kábítószer kereskedelemből származó pénzvasas ellen irányultak, és később kiterjesztették ezt a szervezett bűnözési tevékenységre, a terrorizmus finanszírozására, 2001. szeptember 11 után, és aztán valamennyi súlyos bűncselekményre, beleértve az adó bűncselekményeket és a nukleáris fegyverek terjesztését. Két megjegyzés. Egyrésztről a, az ügyfél azonosítás hatályának kiterjesztése és a szervezet bűnözésre való összpontosítás attól kezdődően, hogy valamennyi ügyfél potenciálisan gyanús lehet e tekintetben. Éppen ezért az ügyfél azonosítási kötelezettségeket kiterjesztettük. Aztán itt van ez a kötelezettség, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben való együttműködést illetően, és egy globálisabb jellegű elővigyázatosság követelményét, illetően a bank ágazatban. Az elmúlt években a bankok elég fontos rendelkezéseket, eszközöket hoztak létre, szervezeti szinten és eszközöket illetően is, valamint eljárásokat illetően, és ezeknek nem elhanyagolható költsége volt. Csak tájékoztatásul, de ez az egyetlen számadat, amit ismerünk, 2006-ban a német bankok a pénzmosás megelőzésére 770 millió eurót fordítottak, tehát ez csupán a német bankok egy éves költsége volt. Ez megmutatja, hogy milyen, milyen jelentős jelenségről van szó. Ezt a tanulmányt az online lehet olvasni, tehát a bankok jelentős költségeket fordítottak ezen rendelkezések végrehajtására. Melyek tehát a bankok ö, kötelezettségei jelenleg a bankok esetében az első szempont, hogy az Európai Unión belül a pénzintézetek integrációja nagyon nagy szintű, tehát ha irányelv és rendelet között kell választanom, akkor én rendeletet választanék, hogy ugyanaz legyen a tartalom valamennyi európai országban, ahelyett, hogy az irányelv egy minimum, minimum követelményt fogalmaz meg, hiszen így minden tagállam különböző rendelkezéseket foganatosítana. Ez az első észrevételem, a második észrevételem pedig azok a személyek, akik a bankszankciókat vetették föl. Nos, az amerikai szabályozók valóban szankcionálták a bankokat, hogyha megállapítjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése a bankok részéről, itt nulla toleranciás tevékenységé vált ez, tehát hogyha a bankokat, bankok nem alkalmazzák ezeket a szabályokat, akkor azonnal és erős szankciókra van szükség velük szemben. Ez egy nagyon fontos dolog, és hosszú bevezetőm zárásaként elmondanám, hogy 90 óta láthatjuk, hogy a szabályozási kötelezettségek és hatáskörök egyre inkább áthelyeződnek a tagállamoktól a pénzintézetek felé, akár a pénzmosás, akár az adócsalás, akár a nukleáris fegyverek terjesztését illetően. A pénzintézetek vannak a rendelkezések középpontjában, hogyha a tagállamok nem találnak megoldásokat a probléma megoldására. Ez talán egy provokáció önökkel szemben. Nos, melyek a legfontosabb kötelezettségek a bankokat illetően? A globális megközelítést már felvetették előttem szóló előadók. Itt a kockázat alapú megközelítésről van szó, amely abból a tényből származik, hogy kiterjesztettük a hatályt, attól kezdve, hogy valamennyi bűncselekmény bevonódik a pénzmosás elleni küzdelemben. Itt nem tudjuk már, hogy hova helyezzük az iránytűt, illetve melyek legyenek a prioritások. Hogy visszatérjek a kötelezettségekhez, egyrésztről az ügyfél ismerete egy alapvető dolog, amikor a bankoktól azt kérjük, hogy ismerjék ügyfeleiket. Hiszen ha nem ismerik őket, hogyan végezhetnek megfelelő bankári munkát. Ez tehát az általános elv, amely azt jelenti, hogy ha ismerjük az ügyfelt, akkor azonosítani is tudjuk, akár nyilván, hogyha a természetes szeméről van szó, akkor ez az azonosítás az nyilvánvaló, hiszen személyazonosító okmányra van, van szükség. Ha viszont jogi szeméről, vagyonkezelő társaságról van szó például, akkor sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki az ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos azon jogi személyiség keretében, amelyel a bank kapcsolatba lépett. Nagyon sok államban a közhatóság nem tud erről sokat, kötelező a tényleges tulajdonosok nyilvántartásba vétele, de ez nem elfent mindenhol. A bankoktól kérjük, hogy azonosítsák az ügyfeleket. Erre a problémára egyébként majd visszatérek még végkövetkeztetéseimben. A bankok kötelezettségei tehát súlyosbodtak, kiszélesedtek, hogyha magas kockázatú ügyférről vagy tevékenységről van szó, tehát politikailag kitett személyiségről például ö, olyan rendszerről is szó lett, ahol valamennyi politikai személyiség kockázatos, akár a parlamenti képviselők is megerősített kockázat tegyet képezhetik, a correspondent banking jelenségét is felvethetem, a bank és az ügyfél kapcsolattartását illetően, vagy a személy fizikai távollétére vonatkozó rendelkezéseket. Nos, itt a bankok egy rendszert kellett, hogy felépítsenek, egy szolgáltatást, egy egységet, amely a pénzmosás megelőzésére irányul. Itt nagyon szofisztikált eszközökről van szó, illetve adatbázisokról, a monitorozási eszközökről, az abnormális műveletek felderítésére vonatkozóan, de szűrési felügyeleti tevékenységekről is szó van, hogy a nemzetközi pénzmozgásokat ellenőrizni tudjuk, hogy ezek nem állnak-e kapcsolatban például a terrorizmussal. Nos, mindezek nagyon bonyolult szerkezeteket jelentenek, amelyek jelentős humán erőforrást igényelnek. Aztán itt kötelező adatcserélő szó van az adott bankcsoporton belül, ide tartozik az adat, védelmi kötelezettségek betartása is, ugye ezek közhangba hozása a pénzmosás elleni jogszabályokkal. Nagyon sokszor szembesülnek a nagy nemzetközi bankcsoportok ezzel az ellenmondással. Az adatbankokat illetően Gyakran nincsenek hivatalos listák a politikailag veszélyeztetett személyeket illetően. A bank feladata, hogy ezen személyek körét azonosítsa. Tehát uh, itt uh, esetleg olyan adatbázisokhoz kell fordulniuk a bankoknak, amelyekről nem tudják, hogy ezek komplettek-e, megbízhatóak-e, hiszen a bank nem képes arra, hogy minden egyes országban a politikailag veszélyeztetett személyekről nyilvántartást vezessen. Aztán itt az ügyfelet illetően a negatív információ kutatásáról is szó van például a sajtóban, egyéb helyeken, hogy kapcsolódik a nevéhez, kapcsolódnak a nevéhez bűncselekmények. Tehát itt külső adatbázisok felhasználását igényli mindez, amelynek, amelyek megbízhatósága viszonylagos. Végezetül három kívánalmat szeretnék megfogalmazni a tisztelt képviselők irányába. Az első az, hogy jó lenne a pénzügyi világ, tehát valamennyi európai bankról, bankszervezetről, szövetségről beszélek, szeretnénk, hogyha legalább az Európai Unió szintjén lenne egy központi adatbank, amely valamennyi társaságot magába foglalja a részvényesekkel, kedvezményezettekkel, tehát lenne egy ilyen európai adatbank, amely nem csupán a bankoknak segítene, hanem az iparnak, a kereskedelemnek is gyakran nincs elég információnk, noha fennállnak ez irányú kötelezettségek. Ez nagyon sokat segítene, bizonyos NGO-kat is be lehetne vonni, akik mindig az átláthatóságot panaszolják fel a pénzügyi világban, és így őket is be lehetne vonni erre a területre. A második dolog a politikailag veszélyeztetett személyiségek esetében nehéz az EU tagállamai számára ilyenfajta ö, listákat készíteni, de jó lenne, hogyha legalább a funkciókat ö, értékelik, amelyek ilyen veszélyen járhatnak. Németországban pedig akár szövetsége, akár tartományi szinten nincsen válasz arra, hogy kik a politikailag veszélyeztetett személyiségek, és a bankoknak kell dönteniük, választaniuk. A kockázatalapú megközelítésnek nagy veszélye ez, hogy a bankok, illetve az országok ezt eltérő módon végzik el. Jó lenne, hogyha az Európai Unióban ez a kockázatalapú megközelítés egységes lenne. Nos, ezek a fő pontok, illetve kívánalmak, amelyet az Európai Bankágazat megfogalmazott. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azonnal meg is nyitjuk a vitát. Rögtön meg is adom a szót. Jakolino jelentéstevő úrnak, tessék két percben. Köszönöm, elnök asszony. Az utolsó előadástól kezdeném, Vok úrtól aki számos kívánalmat fogalmazott meg a bank ágazat részéről európai megközelítés keretében kellene ezeket végrehajtani. Itt Európa, egy banki kormányzás rendszerről van szó, amelyet az Európai Bankunió keretében lehetne meghatározni. Vannak olyan országok, amelyek szeretnék magukat kivonni, mint például Németország ezen kötelező bankuniós rendszerből. Nos, itt a különlegesen hatékony ellenőrzés akadályozhatja, valóban hatékonyan akadályozhatja a pénzmosási tevékenységeket. Ez lenne a kérdésem lényege hogy vajon ez így van-e. És egy második dolog, Fiedler úr irányába címzem ezt a kérdést. Itt a fogadás, illetve a pénzmosás, a és a pénzmosás szoros kapcsolatáról beszélt, és nem gondolja, hogy ez ellen egy nagyobb, erősebb igazságügyi rendőrségi együttműködéssel lehetne fellépni, amely a bizalmon alapul. A közelmúltbeli jelenségek nem csupán Olaszországban, hanem más országokban is megmutatták, hogy ez az illegális rendszer azért is áll fenn, mert gyakran az ilyen jelenségek elleni fellépés teljes mértékben hiányzik. Talán egy erősebb összekapcsolódás, együttműködés révén meg lehetne akadályozni ezen jelenségeket a hírközlési szolgálatok, a hírszerzési szolgálatok között, és az európai szintű erős koordináció révén. Elnök, köszönöm. Most a szocialisták nevében Fajon képviselőasszony kap szót. Kérem, hogy mindig említsék meg, kihez címzik a kérdésüket. Um, um, köszönöm szépen. Predlagali ste Köszönöm. Először is a legutóbbi előadás kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni. Vakúr azt említette, hogy egyfajta adatbázist, egyfajta nemzetközi jegyzéket kellene létrehozni, amely alapján a pénzügyi tranzakciókat nyomon tudnánk követni a különböző országokban. Azt hiszem, hogy egyes országok már megteremtettek egy ilyen rendszert. Mit gondol arról, hogy mi kellene legyen a következő lépés? Annak érdekében, hogy hozzáférhetőek legyenek a bíróságok számára is az európai tagállamokban ezen információk. Hogyan lehetne ezen nemzetközi jegyzékeket összekapcsolni, hogyan valósulhatna meg az információcsere? A nemzetközi válság közepette beszélünk ugye olyan, olyanokról, mint adó, mint könyvelők és egyéb pénzügyi ágazatban dolgozók, akik pénzügyi bűncselekményekkel foglalkoznak. Vannak-e rájuk vonatkozó ajánlásaik? És az internetes szerencsejátékra is szeretnék visszatérni. Említette, hogy a nyerességek adómentesek. Azt javasolta, hogy ezeket is meg kellene adóztatni. Tudja, hogy hány tagállamban minősülnek már, hány, adó, hány tagállamban vetnek ki adókat már most ezen nyereségekre? Alde, due minuti. Nem az Alde nevében nyújtom, de úr következik két percben. Grazie. Um, Köszönöm. Delapier úrhoz fordulok. Az iPad-emen megpróbáltam az a fiúról többet kitalálni a fiúkon net találta meg, amely egy európai számítógépes hálózatnak tűnik. Ahhez a Financial Intelligence Unit európai számítógép hálózata. Nagyon érdekes ez, de önök szerint az Európai Unió hogyan tud önöknek tovább segíteni? Lehet, hogy van egy ilyen hálózat, de úgy tűnik, hogy nem működik tökéletesen, legalábbis az iPad-en nem. Mit tud javasolni, hogyan segíthetünk a munkájukban? Kosta úrhoz fordulok. Pár évvel ezelőtt is hallottam már önt, és azt hiszem, hogy a legutóbbi alkalomhoz képest most még szomorúbb az üzenet. Megint csak a kérdésem hasonló. Ön szerint miben segíthetünk? Egyre komolyabb problémává növik ki magát. Ugyanis ez a kérdés. Fiedler professzor úrhoz fordulok erősen érvelt azért, hogy adó, mindenképpen adózni kéne a, a nyereség nyeremény után, online szerencsejáték nyeremény után. Én például minden évben az Euró lottón játszom, abban a reményben, hogy majd milliómos leszek, eddig még nem került rá sor. De mi lesz a lottópénzzel? Mi politikusunk, hogyha megadóztatnánk a nyereményt, akkor a népszerűségünket ugyancsak kikezdené, tehát hogyan tudnánk ezt kivenni a hatája alól? A könyvekhoz fordulva az európai banki szektorra vonatkozóan arról beszélt, hogy azonnal és keményen kell szankcionálni, amely azonban igencsak kontrasztban volt Fidler úr eh, általámodatakkal, ahol a mexikói pénzek mosásáért amerikai bankifizetőket semmiféle szankcióval nem illeték. A HSBC esetében hasonló eset van, ott sem kerül semmiféle büntetésre, ők is megúszszák ezt. A HSBC vezetői börtönbe kerülnek vajon? Köszönöm, Newton Dan képviselő úr. Most az FD nevében Borgézió úr kap szót két percben. Köszönöm, elnök asszony. Kosta professzornak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sokan közülünk tudják, hogy ez a beszámoló, ezek a kijelentések a nagyon-nagyon nagy aggodalmat keltő kapcsolatról a leges és az illeges gazdaság got illetően. Nos, ezeket ő már fontos döntéshozatali fórumokon, nemzetközi fórumokon is hangoztatta. Természetesen nagy hatással bírtak ezek a kijelentések olyan fórumokon, amelyek a döntéshozatalért felelősek. Nos, ezért kapcsolódom ahhoz a kérdéshez, amelyet hozzáintéztek tapasztalatán kívül, ami azt illeti, mi egy amerikai delegációt is akarunk szervezni, pontosan ezen szempontokat illetően, amelyek a gazdaság, a, a kábítószer kereskedelem és a leges gazdaság kapcsolatát bankhoz tartoznak. Nos, én a banki rendszerrel kapcsolatban szeretnék valamit hozzáfűzni, mert itt arról van szó, hogy elérkeztünk egy olyan stádiumhoz, amikor a maffia szervezetek képesek beszűrődni a bankok döntéshozatali folyamatainak középpontjába. Hogyan lehet tehát megvédeni ezt a rendszert, a banki rendszert, hogyan lehet megakadályozni, hogy az ilyenfajta műveletek mint a bankfinanszírozást illetően például, amelyekre sor került a közelmúltban, azok ne váljanak a nagy mafia szervezetek finanszírozásának módjává. Vak úrhoz azt a kérdést intézem, hogy nagy tapasztalatára támaszkodva és az európai bankrendszert képviselve be tudná nekünk számolni arról, hogy a bankok hogyan képesek ilyen pontos és részletes információkat gyűjteni, tekintettel arra, hogy szinte valamennyi fontos bank, legalábbis Európában székhelyekkel rendelkezik adóparadicsomokban, ahol ezeket az információkat titkosítják bárkivel, bármiféle hatósággal szemben, hogyha bármely hatóság ilyen kényes helyzetekről kívánna információkat szerezni. Fidler úrtól kérdezném, köszönetet mondok neki, mert nagyon nagy jelentőségű, sok információt tartalmazó előadást hallhatunk tőle, egy olyan helyzetről, amely napról napra változik. Nos, tehát kérdés az, hogy vannak-e jelzések ebbe az irányba a sportfogadások területén is. Olaszországban például a labdarúgásban voltak ilyenfajta jelek, ilyenfajta összekapcsolódás a pénzmosás és a sportfogadás között, ezzel is foglalkoznunk kell, mert uh, itt a, fennel a veszély annak, hogy a maffia szervezetek beszennyezik a sport ágazatát, és ezért olyan országokban, mint például Olaszország, ahol ez az ágazat nagyon jelentős, elmondanám, hogy ez a helyzet igencsak aggodalmat keltő. Elnök, köszönöm Borgéció úr, most Gomes képviselőnk a szót képezen. Uh, köszönöm. Vendégeinkhez fordulok, talán elsősorban René Vakúrhoz. A pénzügyi verse kontextusában azt hallottuk, hogy a német szervek kaptak egy listát azokról, mindazokról, akiknek Liechtensteinben számlájuk van a Lagard, Lagard asszony listájáról is hallottunk, amit Lagard asszony adott volna a görög szerveknek az adóparadicsomban lévő görög pénzekről. Itt nem csak az adókikerülőkről, adócsalókról van szó, hanem a bűnözésből származó, szervezett bűnözésből származó pénzekről is szó van. Ugyanakkor az európai szervek részéről konkrét fellépést nem látunk, legyen szó az LKB-ról, az IBA-ról, az Európai Bizottságról vagy az IMF-ről, különösen a bailout alá, tehát a mentőcsomagra szoruló országok esetében, gondolva az én az ábra Portugáliára, a trojka a vigyázó szemei alá kerültünk, az adórendszert kicsit renderázták, és először is például a Svájcban azonosítottak csak 7,5 százalékot kértek, hogy legalizálják ezeket a pénzeket. Nem kellett magát a tőkét hazatelepíteni, és nem is kérdezték, hogy a, ezek a pénzek, megadóztatott pénzek, honnan, milyen forrásból származnak. Miért fordulhat ez elő? Miért történhet ez az európai szervekkel a segélyre szoruló országokban sem lépünk fel kellően határozottan. Hogy lehet ez? Köszönjük. Most következik Mitchell úr két percben. Parancsolja. Köszönöm. A pénzügyi válsággal foglalkozó atombizottság eh, tagja voltam, és az Amerikában történtekkel is eh, foglalkozókat meghallgattunk, és azt hallottuk tőlük, hogy amikor felhívták a figyelmet a vezetők visszaéléseire, mekkora óriási prémiumokat kaptak, és hogy ez egész egyszerűen nem volt tartható, mert eh, ez egy nagy lufi volt csak az egész, az volt eh, eh, én sem leszek itt, ön sem lesz itt, amikor mindenre fény derül mondja egy, ezt angolul az egy eh, rövidítéssel hívják. Amikor a Goldman Sachs, most nem konkrétan a Goldman Sachs van de a Goldman Sachs, Lehman Brothers, eh, vagy eh, más hasonló pénzügyi intézmények, amikor ilyen partnerségi viszonyt kötöttek, akkor bizony a hírnév az minden számított, és egyik pillanatra a másikra szűnt meg ez az egész világ. Mire akarok kiukadni ezzel? A következő kérdésre. Az auditok szabályozásával foglalkozunk, ezt fontolgatjuk itt a parlamentben. Michel Barnier azt javasolta, hogy három éven túl ugyanaz a cég ne auditálja az adott vállalatot. Nagy-Britanniában az átlagban 48 évig ugyanaz a cég auditált egy vállalatot, Mise Bárnyé maximum 25 évet javasolt. Kérdésem következő. Az auditorokkal kapcsolatban az eredeti szabály az volt, hogy uh, watchdog és nem bloodhound legyen, tehát uh, ne, uh, ne kopó legyen, vadászkutya, hanem inkább egy ilyen, ilyen házőrző szerepet játszon. Fontos azonban, hogy ne ölebb váljon az auditorokból. Hogyha valóban át elfogadjuk ezt a jogszabályt a parlamentben, akkor előfordulhat, hogy inkább kopó lesz az auditorokból, és valóban amikor úgy érzik, hogy illegális forrásból származó pénzeket auditálnak, akkor valamit tenniük kell, meg kell fújni, kongatniuk a vészharangot? Nem tudom, hogy kinek intézem ezt a kérdést, úgy általánosságban vetettem föl. Köszönöm, Mitchell úr. Újra megadom a szót az előadóinknak, ugyanabban a sorrendben, ahogy kezdtük. 10 percünk van, 17 20-kor le kell zárnom ezt a blokkot, tehát 10 percet kell megosztaniuk, és azt kérdezném Kosta úrtól, hogy át tudná adni előadásának másolatát, és további észrevételket. Személyes kérdésem lenne, hogy e tudja küldeni nekünk az ajánlásokat az előadás alapján -e. Ezen szakbizottság részére köszönöm. Può intervenire Monsieur Delepier. Delepier úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az első hozzám intézett kérdés az valami netre vonatkozott, valóban ré, létezik a pénzügyi hírszerző egységek között európai szinten egy hálózat, egy biztonságosra tett informatikai hálózat, amelyet létrehoztak, amely működik, és amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük, hogy az ismert egységek például Belgiumban, illetve esetleg egy másik tagállamban hogyan működnek. Ez az úgynevezett data matching rendszere. Egy másik lehetőség, get tanulmányozunk Jelenleg a bizottság szintjén van egy FIO platform is, amely nyomon követi az FIO nettel kapcsolatos fejleményeket. Az egyik javaslat az FIO részéről beleértve Belgiumot, Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot, az volt, hogy őrizzünk meg egy bizonyos logikát, mert igazságügyi területen az Eurojust áll fenn, a rendőrségi együttműködés szintjén ott az Európol, van egy irányelvrendszer a pénzmosás megelőzésére vonatkozóan, központi eleme az FIU, tehát a pénzügyi hírszerzési egység. A kiinduló elképzelés az volt, hogy miért nincs ilyen európai szinten egy EU-FIU tehát amely megfelelne az Europolnak például, vagy az Eurojustnek. Jelenleg az net révén a bizottság által kívánatosnak tartott megoldás az, hogy ez az net kerüljön be az Europol kereteibe, hiszen így az erőforrásokat racionalizálni tudnánk. Azt hiszem, hogy az európai elfolyó nagy része elfogadta ezt a javaslatot, de továbbra is meggyőződésem, hogy ideális esetben, mivel vannak irányelvek a pénzmosás területén, az tagállamok FIU-i mintájára szükség lenne egy európai struktúrára, a SZE-fajú szintjén, és az lehetővé tenni, ahogyan az imént említettem, nem csupán azt, hogy előrelépjünk operatív szinten, de előrelépjünk a stratégiai elemzések szintjén is, ami a pénzmosás kockázatot illeti az Európai Unióban globális szinten, és itt megfeleljünk a GAFI egy új ajánlásának is, amely a tagállamokhoz intéződik, hogy legyen egy éves értékelés a kockázatokat, fenyegetéseket illetően a pénzmosásra vonatkozóan minden egyes tagállamban, és természetesen legyen ez meg európai szintre kivetítve is. E, így válaszolok kicsit összefoglalva erre a kérdésre, és még egy szót szólnék az auditorokkal kapcsolatosan, vagy revizorokkal kapcsolatban, akik nek hatásuk van a vállalatok könyvitelére, számvitelére vonatkozóan. A bankoktól származó információk soha nem mennek olyan messze, mint azok az információk, amelyekkel az auditorok rendelkezhetnek feladatuk ellátása közben. Ez azok annak, hogy az auditorokat is bevonjuk a gyanús esetek bejelentésének rendszerébe, tehát nekik is bejelentéseket kell tenniük a pénzügyi hírszerzési egységnek felhívtam a figyelmet arra az imént, hogy szabályozás hatály alatt, alá tartoznak, fennel ez a kötelezettség, de ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy az auditorok nagy része soha nem tesz bejelentést a pénzügyi hírszerzési egységnek. Azt hiszem, hogy ezt ki kell emelni, ez a hatékonysághoz kapcsolódó probléma, meg kellene erősíteni ezen személyek szerepét a pénzmosási esetek felderítésében. Nagyon röviden, én is gyakorlatilag ugyanazt a kérdést kaptam az olasz képviselő úrtól és az elnök asszonytól is, hogy mit lehet tenni. Természetesen az Atlanti-óceán mindkét részéről tapasztalhattuk azt, hogy a bíróságok, illetve egyéb szervek a pénzmosással kapcsolatos problémát a szankcionálás során nem veszik elég komolyan. Említettem a 430 milliárdot a Vahovia bankkal kapcsolatban, semmilyen fajta büntetés nem szabtak ki rájuk, semmiféle következménye nem volt mindennek. Azzal magyarázták ezt nekem, hogy a pénzügyi válság miatt a Lehman Brothers után az amerikai pénzügyi rendszer nem engedhette meg egy további nagy bank összeomlását, tehát gyakorlatilag ezzel indokolták a döntést. A történelem remélhetőleg megerősíti majd, hogy ez egy jobb döntés volt, mint az, hogy megbüntessék a pénzmosással foglalkozókat, de egy olyan helyzetet idezett az elő, amelyben két lehetőség volt, és ezt a lehetőséget választották. Több szabályozást javasoltak a korábbi forduló során is. Nos, Hát hallhattuk az előadóktól különböző észrevételeket egyfelől arra vonatkozóan, hogy egyfelől ott van egy alapvető elv, hogy hogy az, aki letétbe helyezi az összegeket, az nem ismert a bank számára. Tehát egyfajta úgy, úgyfajta szabályozás nem működhetne. Én nem támogatom a szabályozást akkor, hogyha semmilyen eredményre nem vezet. Mit kellene tennünk tehát? És itt önök, mint európai jogalkotók komoly szerepet tölthetnek be. Arra kell kötelezzük a bankokat, hogy térjenek vissza az eredetükhöz. A bankok öt évszázadon keresztül egy kulcsfontosságú szereplő voltak a gazdasági tevékenység finanszírozására, viszont szerencsejátékot támogató intézményeké váltak, és nem megfelelő célra használják a letéteket is. Tehát ha nem kényszerítjük a bankokat arra, hogy változtassanak a magatartásukon, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. És ez a kormányzatokra nézve is azt jelenti, hogy vegyék ezt a feladatot komolyan, önökre nézve is, a jogszabály alkotókra nézve is ez ezt jelenti, és bolykotálnunk kell azon intézményeket, amelyek nem tesznek eleget az előírásoknak, és ezért megsértik eh, a legalapvetőbb szabályokat is. Köszönöm szépen. Most két percben eh, Fiedler úr, és két percben Vak úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is, ami az együttműködést eh, illeti, illetve a szervezet bűnözéssel kapcsolatos problémát, az, in, az internetes szerencsejátékot, ez egy nemzetközi probléma, nemzetközi regionális szinten kell az együttműködést előmozdítani. Nem csak regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, de a különböző, különböző osztályok között is fontos az együttműködés. Nem használjuk ki, nem aknázzuk ki ennek a lehetőségeit, úgyhogy ez mindenképpen olyas valami, amit figyelembe kell vennünk. Ami pedig az adózást és a szerencsejátékot illeti, Nos, a lottó már amúgy is elég drága, tehát az emberek nem feltétlenül költenének rá még többet, és hogyha megnézzük az internetes sportfogadásokat, akkor ott 95-99%-os a kifizetés aránya. Tehát ha pénzmosással akarunk szembeszállni, akkor nem kell megadóztatnunk a lottozást. Az mi pedig az önkérdését illeti, a kérdés sokkal inkább az, hogy van-e egy olyan ország, amely esetében a, nyilván a, a, vannak olyan országok, ahol nem adóztatják meg a szerencsejátékot. Nyilván akkor a pénzmosok egy ilyen országba fognak menni, de nem ismerem a konkrét arányokat kérdés tehát eh, inkább arra kellene vonatkozzon, hogy eh, melyek azok az országok, amelyeknél adómentes a kifizetés, például Németország, ami pedig a sportfogadásokat és a bűnözés összefonódását illeti, igen, ez egy nagyon jelentős kérdés. Itt is felmerül a pénzmosás, hiszen eh, a fogadásokat fel lehet használni, és a matchfixing nem csak az olasz labdarúgásnál egy nagy horderejű kérdés, hanem egész Európában és a sport integritása is, mint olyan, hát válságban van, és éppen ezért fel kell lépnünk ez ellen. És nagyon sok minden függ össze a szerencsejátékkal, hiszen ez egy óriási piac, nagyon jelentősek a fogadások, de ez nem egy olyan kérdés, amely pusztán a pénzmosással kapcsolatos, hanem túl mutat ezen, és egyébként is már lejárt az időm, úgyhogy köszönöm minden esetre a kérdését. Merci. Euh. Köszönöm. Több kérdés hangzott el. Nagyon gyorsan az első kérdés uh, arra vonatkozott, hogy uh, uh, mit fog megváltoztatni mit fog változtatni majd a bankirányítás, a bankunió, illetve a központi bank a bankok működését illetően. Itt van ugye a pénzügyi kockázat, és a Basel III rendelet ki hatásai, ami pedig a pénzmosás megelőzését illeti. Nos, ez a tagállamok szintjén különböző megközelítéseket jelent, és ez továbbra is fennmarad, majd a bankunió létrejötte után is. A második kérdés a hölgy beszélt az adatbankokról. Nos, valóban a bankoknak rengeteg információjuk van, valamennyi nemzetközi tranzakciót felügyelik, a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és egyebek céljából. Tehát itt vészjelzések generálódnak ilyen esetekben. Ön felvetette a kérdést, hogy meg lehet, me, lehet -e cserélni ezeket az információkat. Nos, a jelenlegi helyzetben nem lehet, a bank csak egy másik bankkal oszthatja ezeket az információkat meg, hogyha a művelet a két bankra vonatkozik. De tilos uh, szemveteli szakértőkkel, ügyvédekkel megosztani ezeket az információkat. A harmadik uh, dolog, uh, Jelenleg Franciaországban a, az online szerencsejátékok szabályozással mm, dolgoznak, és itt különös az illegális fórumok, oldalak felderítése a probléma. Rengeteg illegális honlap van, amelyek nem engedélyezettek, és ott nagy pénzösszegek forognak, most dolgozunk egy tervezeten, amely egy eszközt fejlesztenek ki az ilyen illegális honlapok gyors felderítése céljából. Ez egy elég összetett probléma, és nem tudjuk valószínűleg gyorsan megoldani, de jó magam is személyesen közreműködöm ebben a projektben. Aztán hogyan kapják meg a bankok az információkat az adóparadicsomokban bejegyzett társaságokról? Most hogyha valaki egy bankszemlet bankszámlát nyit egy adóparadicsomban bejegyzett társaság nevében, hogyha itt az egy az egyszerű statutum nem elegendő, akkor itt mindenképpen egy tanúsítványra van szükség azt illetően, hogy ki a tényleges tulajdonos ezen társaság esetében. Ez a GAFI ajánlás, hogyha, ne, hogyha a bank nem kap információt erre vonatkozóan, akkor nem lép kapcsolatba az ügyféllel. Aztán a Liechtensteini kérdése, kérdéseit megint csak az adóparadicsomok kérdése vetődik fel európai, illetve globális szinten. A több ö, definíció létezik az adócsalásra. Ö, az egyik az adó disszimuláció, tehát az, hogy valaki ö, legális tevékenységet végez, és az ebből származó jövedelem egy részét elrejti, úgymond. Ez a legkevésbé súlyos szint. Aztán ott van az adó elkerülés jelensége, amikor is például egy másik országba viszik át ezeket a pénzösszegeket, mint például Svájc, vannak olyan vállalatok, amelyek azt mondják, hogy ö, ö, például Port Portugáliában, Lisszabonban működő társaság Svájcba viszi át a jövedelme egy részét, a cashpooling jelensége ez például, amely lehetővé teszi, hogy sokkal könnyebben eltérítsék ezeket a pénzösszegeket, és az utolsó szint, az adócsalás szintje, azt hiszem, hogy az a valódi csalás esete, például a héja, visszatérítés, elérése hamis dokumentáció révén, ez gyakran a szervezetbűnözéshez kapcsolódik. Itt van például a szervezetcsalás esete Olaszországban, a cukorra vonatkozóan cukorszubvenciókat akartak kapni, és ez az adó csalás legmagasabb szintje. Nem tudom, hogy válaszoltam-e valamennyi kérdésre, de már a két percet is jóval meghaladtam. Köszönöm elnök, köszönöm valamennyi előadónak, különösen köszönöm, hogy világosan válaszoltak a kérdésekre, és felhívom őket, hogy küldjék meg szakbizottságunk titkárságának az esetleges további észrevételeiket végül is felkérném most Krocsetta urat, hogy jöjjön ki ide az elnöki pulpitushoz, mert ahogyan a szakbizottsági ülés elején bejelentettem, kollégánkat szombaton megválasztották Szicília tartomány elnökévé. Ez lesz tehát Rosario utolsó felszólalása, ezen szakbizottság alelnökeként és tagjaként. Tessék, Rosario. Allora, Rosario, io prima di... Nos, Rosario, mielőtt megadnám neked a szót, a Krémszakbizottság elnökeként, rég, uh, Szicília tartomány elnökének néhány ajánlást fogalmaznék meg. A múlt héten, azaz tíz napja valójában a Krimszakbizottság Olaszországba látogatott, uh, számos uh, városban jártunk, Milánóban, Palermóban és Rómában. A kollégiákra mély benyomást tett ez a látogatás, ezen látogatás kedvező, illetve kedvezőtlen aspektusai, és amit látunk ott, nos, arra vonatkozóan néhány ajánlást fogalmaznék meg, bizonyosan egyetértünk majd ebben. Volt egy közös meghallgatásunk az olasz mafia ellenes szakbizottsággal, egy együttműködés alakult ki a Krim szakbizottság és az olasz antimafia szakbizottság között Pénteken a Trapani államügyészségen jártam, ott találkoztam az ott dolgozókkal, Trapani egy szicíliai város, ott eszmét cseréltem a különböző államügyészekkel, bírákkal, és volt egy nagyon aggasztó jelzés. Hozzád fordulok most, hiszen ugyanaz a hátterünk, a történetünk, ismerem érzékenységedet ezen témákkal kapcsolatosan, azt kérem tőled, hogy légy éber. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk egyetért ezzel. Légy tehát éber, ami az Európai Uniós források felhasználását illeti. Sajnos a múlt héten az elévülési intézetnek köszönhetően bizonyos bűncselekmények elévültek, amelyek keretében 10 milliót Szicíliában nem megfelelő célokra fordítottak ezekből az EU-s forrásokból. Nos, ezek a források most már nem visszafizettethetők tekintettel arra, hogy ezek a bűncselekmények elévültek. Nagyon sokszor beszéltünk erről a témáról itt a szakbizottságban, ezzel kapcsolatban erőteljes éberséggel, elővigyázatosságra van szükség. Kollégáink Palermo-ban az igazságszolgáltatás számos képviselőjének tanulvallomását meghallgatták, és mély benyomást tett rájuk ezen személyek története. Tegnap közülük valaki egy nagyon erős felhívással ért, akit palermo-ban hallgattunk meg, Nos, nem tudom, hogy Szicília tartománya te elnökleted alatt mennyire tudja ezeket a személyeket támogatni. Úgy szintén a maffia áldozatait is meghallgattuk ott. Meghallgattunk számos szemét, akiket az igazság ügyi hatóság jelzett nekünk maffia bűncselekményekből származó javak elkobzása kapcsán gyakran aggodalmukat fejezték ki, mert mm, sokan nem képesek helytelni a piaci versenyben. Egy hivatalos levelet fognak szakbizottságunkhoz intézni, kérvén fellépésünket, hogy ezeket a területeket szabályozzuk európai szinten azon problémákat illetően, amelyek fennállnak ott. És egy utolsó felhívás, amelyet hozzád intézek, azt hiszem ezzel sokan egyetértenek, az, hogy éreztesd Szicília tartományjal és szicíliai tar- éreztes támogatásodat a bírákkal, nagyon sokat meghallgattunk közülük ezen meghallgatás során, és biztosak vagyunk abban, hogy a te támogatásod, jelenléted az oldalukon nem fog majd hiányozni. Végezetül, mielőtt átadnám neked a szót, elmondanám, hogy ezen, a, ezen szakbizottság nagy figyelemmel követi majd a sziciliai tartomány mafia ellenes szakbizottságának munkáját. Bizonyosan, bizonyosan közösek a szándékaink. Azonnal meg is adom a szót Krocsetta úrnak. Jó estét kívánok mindenkinek! Nem, megat, nem meghatottság nélkül szólalok fel itt utolsó ízben a napjelenes szakbizottság ülésén, hiszen a hónap végén le fogok mondani mandátumomról, annak érdekében, hogy teljes mértékben kifejthessem feladatomat a tartomány elnökeként. Nos, szeretném most ebben a pillanatban kiemelni azt a történelmi tényt, hogy a Szicilia tartomány a háború utántól kezdve első ízben választ olyan elnököt, mely, akinek az álláspontja világosan maffia ellenes. Azt hiszem, hogy ez nem elhanyagolható szempont, korszakalkotó jelentőségű azon politikai, szociális jelenségek hátterében, amelyek érintik ezt a tartományt. Nos, első ízben kerül sor a polgárok általi közvetlen választásra. A háború után ö, voltak olyan tartományi elnökök, akik börtönben voltak, és mások a maffiával álltak kapcsolatban. A megválasztásom nem volt egyszerű. A, az a munka, amely rám vár, hát az nem éppen egy nyugalmas munka. Itt egy olyan helyzetről van szó, amikor nagyon sok ellenségeskedésre kell számítanom, sokan megpróbálják majd el akadályt gördíteni, megpróbálnak majd akadályt gördíteni utamba. Nyilvánvalóan nagy figyelemmel követjük majd, hogy mi történik itt Európában, és különösen azt a tényt, hogy ezen szakbizottság részéről erős jelzések érkezzenek. A maffia ugyanis nem csupán szicíliai vagy olasz probléma, hanem nemzetközi jellegű, hiszen mm, a maffiával kapcsolatos folyamatok globálissá váltak időközben. Nem tudom elfelejteni, hogy 2004. júliusában volt Jélában egy letartóztatási parancs, és azon belül telefonos lehallgatások voltak, ez megbeszélésekre vonatkozott egy szicíliai mafiózó és egy litván mafiózó között. A litván mafiózónak az volt a feladata, hogy öljön meg engem, tehát ez is meglepő, hogy a szicíliai maffia jelenleg már külföldi bérgyilkosokat is bevon, ez mutatja, hogy hogyan változik a világ. A legmeglepőbb dolog azonban az volt, hogy 2003-ban ezen telefonos lehallgatás során túl azon a tényen, hogy az én megölésemről tárgyaltak, volt egy olyan dolog, amely igencsak megrémisztett, amikor is arról beszéltek, hogy 2003. december 12-én lesz Brüsszelben egy ülés, és azon döntésektől nagy ügyek függenek Sziciliában és Litvániában. Tehát a szicíliai maffia, illetve a litván maffia számára megnéztem, hogy mi történt 2003. december 12-én Brüsszelben, tanácsülés volt állam és kormányfők részvételével akkor, és azon a napon döntöttek Litvánia csatlakozásáról az Európai Unióhoz. Ezen el kellene gondolkodnunk, hogy a maffia szervezetek már egy ideje hogyan kapcsolódnak össze, az intézmények globalizálódtak, a szakpolitika pedig továbbra is nehezen érti meg, hogy milyen erősek ezek az összekapcsolódási szintek, amelyeket a bűnszervezetek elértek, és különösen azon kapcsolatokat tekintve, amelyeket kialakítottak a bűnszervezetek az intézményekkel is. Mert amikor az európai forrásokról, támogatásokról beszélünk, és ez a bizonyíték arra, hogy ez nem csupán az olasz maffia problémája, ez különböző országokat érintő probléma. Különböző európai országokban tapasztalható volt az a tény, hogy a maffia kezelte az országok a szent EU-s forrásokat. Nos, Ezzel nem azt akarom mondani, hogy el kell kerülnünk ezt a problémát, hanem tudatában kell lennünk annak, hogy a maffia mostanában már nem szorítkozik egyetlen országra, amikor a maffia csupán egy bűnözői, katonai jellegű jelenség volt és kész, akkoriban még elegendő volt az adott helyszíneken fellépni ellene. Most viszont a maffia már a terület ellenőrzése nélkül is cselekedhet egykor a bűncselekmények elkövetéséhez egy fegyveres hadseregre volt szüksége a maffiának, hogy elkövesse ezeket a bűncselekményeket. Van egy olasz tudós, aki jelenleg egy olyan elméletet alakított ki, hogy a maffia most már maffiózók nélkül létezik. Tehát a maffia jelensége úgy állhat fenn, hogy valójában nem létezik ez a bűnözői militáris jellegű jelenség az, hogy a gazdaság a pénzügy világán belül hajtanak végre tetteket, és gyakran tolerálják ezeket a folyamatokat, vagy nem is vesznek tudomást ezekről a folyamatokról az intézményeken, az európai intézményeken belül is akár. Ez egyfajta undergroundot alakít ki, amelyen belül a gazdaság működik, és valaki esetleg Sziciában keresni a maffiát, és esetleg egy brüsszeli tér közelében gyújtottak fel egy éttermet, és aztán a technikusok talán arra az eredményre jutnak, hogy itt öngyulladás jelensége forgott fenn, mint ahogyan Palermóban is történt. Valójában itt védelmi pénz megfizetéséről volt szó, vagy zsarolásról. De nem csupán erről. Az a kérdés, hogy hova jutnak a heroin kereskedelemből, fegyverkereskedelemből származó jövedelmek, a zsarolásból származó jövedelmek, hatalmas összegekről van szó Olaszországban. 170 milliárd euróról van szó évente, Európában pedig 400 milliárd euróról évente körülbelül. Hova kerülnek ezek az összegek? Bizonyosan nem ö, ássák el ezeket az összegeket. Nos, itt a korrupcióról is szó van 70 milliárd, illetve 200 milliárd eurós összegekről van szó olasz és európai szinten. Hova kerülnek ezek az összegek? Itt cinkosságról is szó van a bank ágazat részéről, a pénz illegális kezelésével szemben. Ami pedig Sziciliát, illetve engem illet, fellépünk a maffia ellen a következő öt évben, amikor én leszek ezen tartomány elnöke. Nos, ez egy előzmények nélküli elnökség lesz. Szicília mert nem a maffia tartománya lesz, hanem egy rendkívül fejlett, a maffia ellenes küzdelemben élenjáró tartomány világszinten is. Itt ugye ide tartozik a közbeszerzések kezelése, a vállalatok ellenőrzése, azon vállalatok listájának létrehozása, a fehér lista létrehozása, olyan vállalatok listája, amelyek együttműködhetnek a közhatóságokkal, nagyon fontos a maffia ellenes ellenőrzés is. Azonban ezek az intézkedések hatás nélkül maradnak, hogyha az a maffia vállalat, amely nem dolgozhat Palermóban vagy Katániában, az dolgozhat Párizsban vagy Berlinben, mert jelenleg nem létezik semmiféle ellenőrzési formára vonatkozóan. A globalizált világban világos, hogy egy hatékony felépésre van szükség, amely valamennyünket érint. Ha nem így járunk el, akkor nem tudunk előrelépni. Ami engem illet, én akár egy megállapodást is képes vagyok létrehozni a Krím szakbizottsággal az Európai Parlamenten belül, hogy együtt kezeljük ezeket a kérdéseket. Ezen kívül egy közbeszerzési adatbázist is szeretnék létrehozni. Megfigyelő központ lenne ez, amely rendelkezésre állna a rendfeltartási erőknek és a bíróságnak Szicíliában a mi országunk lesz az első olyan ország a világban, világon, amely egy ilyenfajta intézkedést foganatosít. Nagyon komoly intézkedéseket tervezünk tehát. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy a maffia ellenes küzdelem nem korlátozódhat egyetlen országra, mert ez nem hatékony. Nem csupán azért, mert a maffiózók már mindenhol jelen vannak, hanem azért is, mert most már nem csak olyan mafiózók vannak az egyes országokban, amelyek máshonnan érkeznek, hanem úgymond őshonos mafiózók is, akik lemásolták a Kozanostra rendszerét, illetve megváltoztatták ezt. Most már a Kozanostra módszerei globalizálódtak, és ezért elmondhatjuk, hogy a Kozanostra modellje a harmadik évezred bűnözői modelljévé vált Európában és valószínűleg a világon is. Éppen ezért egy új, intelligens küzdelemre van szükség, és azt hiszem, hogy ez a szakbizottság, amelyel erőteljesen együttműködtünk, egy valódi legális, őszinte eredményt tud elérni ezen a területen. Hagyjuk az előítéleteket, ne védjük politikai álláspontjainkat, ne védjünk egyes országokat, itt nem az egyik vagy másik politika választásáról van szó. Itt arról van szó, hogy Európának szabadságot, jövőt biztosítsunk. A régi liberális demokratikus Európa valóban jövővel kell, hogy rendelkezzen, mert ha nem így teszünk, akkor a föld alatti underground lobbik fogják kezelni a valós gazdaságot. Elnök, köszönöm. Grazie, onorevole Crocetta. Köszönöm, Crocetta úr. Minden jót kívánunk önnek, tudván, hogy milyen összetett feladat vár rád, és tudjuk, hogy milyen fontos szerep vár ezen szakbizottságra, ezen kérdésekre való válaszadás céljából. Most azt kérem, hogy mindenki hagyja el a termet, aki nem jogosult, mert negyedórás késedelemmel el kell kezdenünk a koordinátori ülést. A következő ülésünkre november 28-án kerül sor, 9-től 12.30-ig, aztán 15 órától 18.30-ig.